Ja, meine Damen, meine Herren, ich eröffne die Nachmittagssitzung des Hölgyeim és uraim, megnyitom a Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottság délutáni ülését. Költségvetés ellenőrzési jogosítványok, hatáskörök témában. És ma délután a nyugat-balkáni államok képviselőit is itt üdvözölhetjük. Sok szeretettel üdvözlöm a, az albán, a bosznia-hercegovinai, a korábbi Macedóni, Macedón köztársaság, koszovói, a montenegrói és a szerbiai parlament képviselőit. Szeretettel üdvözlöm Önöket, a mai délutánt együtt fogjuk tölteni. Hogyha szót szeretnének kérni, akkor ezt a nyomtatványt legyenek szívesek kitölteni, amit itt mutatok. Egy kicsit izgulok, mert ilyenkor mindig vannak fennakadások, úgyhogy kérem ezt a jelentkezési űrlapot használják, és akkor meg is kapják a szót. Mi vagyunk az Európai Parlament Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottsága, 29 tagunk van, és 29 póttagunk. Ma délelőtt is volt már egy ülésünk, és a délutánt azzal kezdeném, hogy bemutatom a mi feladatkörünket, és elmondom azt is, hogy mi hogyan járunk el itt a szakbizottságban. Az Európai Unió szerződése feladatokat ró ránk, mégpedig a mentesítési feladatot, mi, men, mi készítjük el az Európai Bizottság mentesítését, mind ami a számlákat, mind az EU-s költségvetés kiadásait életi, kb. 160 milliárd euróról van szó. Ennek a szakbizottságnak a feladata abban áll, hogy ezt a mentesítést előkészítsük. Tehát a költségvetés, a jelenlegi költségvetéshez kapcsolódnak a feladataink, a következő költségvetéshez, annak tervezéséhez, valamint a jelenlegi, mindig az aktuális év és az előző év költségvetésének végrehajtása is hozzánk tartozik. Tulajdonképpen két szakbizottság foglalkozik ezzel, nálunk a költségvetés és a költségvetés ellenőrzés, az ellenőrzés leginkább hozzánk tartozik. 14 éve vagyok a szakbizottság tagja, és minél tovább szemlélem ezt a rendszert, annál inkább azt gondolom, hogy ez egy jó rendszer, mert hát parlamenti képviselőként azért egyre többet kell azzal foglalatoskodunk, hogy mire költünk, mennyit költünk, mit kapunk érte cserébe. Mi vagyunk az egyetlenek, akik megkérdőjelezzük, hogy a Költségvetési Szakbizottság által adott esetben kiharcolt 10 millió euróért mit kaptunk, mit kaptak ezért az európai polgárok. A végrehajtás kérdése, az eredmény kérdése, az, hogy mit hogyan teszünk, hogyan járunk el, azt nekünk parlamenti képviselőként sokkal tüzetesebben meg kell vizsgálnunk, és ezt meg is tesszük. Ezzel összefüggésben foglalkoztunk már a nyugat-balkáni országokkal, nem régiben Albániában jártunk, és természetesen további látogatásokat is tervezünk a térségben, és várjuk természetesen az együttműködést. A szakbizottság egész évben semmi más nem tesz, mint hogy az elmúlt költségvetési évvel foglalkozzon. Most készítjük én most zártuk le a 2016-os évre vonatkozó munkálatokat, a 2017-es évvel kapcsolatos munkát most kezdjük. Az Európai Uniónak tíz EU-s intézménye van, az Európai Bizottság a legnagyobb, aztán itt van a parlament, a tanács, ahol a tagállamok képviseltetik magukat, az Európai Tanács, a Szemvevőszék, az Európai Bíróság, a Régiók Bizottsága, a Gazdaság és Szociális Bizottság, az Adatvédelmi Biztos az EKSZ, e a külügyi szolgálat, ezek a főbb intézmények, amelyeknek mind-mind van egy közigazgatási költségvetése, és aztán az a bizottságnak van egy operatív költségvetése is, amely alá programok tartoznak. Ezzel az operatív költségvetéssel foglalkozunk a munkánk oroszlán részében, viszont foglalkozunk az összes 10 intézmény költségvetésével. Aztán itt van még 36 decentralizált ügynökség, 7 közös vállalkozás, joint undertaking. Ezek PPP programokkal foglalkoznak, tehát a magánszféra és az állami szféra közös projektjeivel, és megnézzük itt is, hogy mi történik konkrétan a költségvetési pénzekkel. Ez képezi tehát a munkánk oroszlán részét. Meghallgatásokat szervezünk ezzel kapcsolatosan, gyakran meghívjuk az Európai Számbevőszéket is, amely támogat a munkánkban. Az Európai Számbevőszék a munkánk alapjaként az európai, szintén az európai szerződésekben megfogalmazott feladatot végez el. Évente egyszer kiszámítja a hibaarányokat. A hibaarány azt jelenti, hogy az EU-s költségvetés mely arányát költötték el szabályellenesen. Ezek minősülnek hibának. A hiba arány a célhitűzések értelmében 2% alatt kell, hogy legyen, a legtöbbször 2-5% között alakul. Amikor a munkámat elkezdtem itt a strukturális alapok területén 12%-os volt a arány, most már 5% alatt vagyunk. Ez azt jelenti, hogy hosszú éveken keresztül a megfigyeléseink, a bírálataink révén és sikerült jelentős javulást elérnünk, ez a jó hír. Mi vagyunk az a szakbizottság itt a parlamentben, amely a legtöbb ülést tartja egyébként. Ebben a ciklusban 102 szakbizottsági ülésnapunk volt, és ebben az időben, az elmúlt négy év során több mint 240 jelentést fogadtunk el, 35 áll- és 35 állásfoglalást különböző témákban. Évente négy utazást, négy szakbizottsági delegációs utat szervezünk, hármat ezekből EU-s tagállamokban, vagy tagjelölt államokba, és aztán egyet évente egy harmadik országba, hiszen a harmadik országbeli kiadások ellenőrzéséért is felelünk. Így alakítjuk ki a véleményünket, természetesen workshopokat, meghallgatásokat is szervezünk, tanulmányokat is megrendelhetünk, ezt meg is tesszük. Ez ideig 19 tanulmányt rendeltünk meg, amelyek az Európai Uniós költségvetést vagy annak részterületeit érintik a költségvetési rendelet képezi a költségvetés alapját, ennek ez határozza meg a kiadások megtételének szabályait. Ez a költségvetési rendelet az összes EU-s kiadásokat eszközlő EU-s tisztviselők számára lefekteti a szabályokat, a az Európai Uniós tisztségviselők 40%-ának van valamilyen módon köze a kiadásokhoz. Ez azt jelenti, hogy a mi tevékenységünk jogszabályokon alapszik, illetve azon is, hogy érzékelünk bizonyos problémákat, illetve a számbevőszék is érzékel bizonyos problémákat. Szeretném azt is elmondani, hogy ezentúl felelünk az Európai Beruházási Bankért, az EBB-ért, ahol a gazdasági szakbizottsággal együtt vizsgáljuk, hogy miféle beruházásokat eszközöl az Európai Beruházási Bank, és hogy a banknak milyen eredményei vannak. A bankot jelentések és a bank éves tevékenységéről szóló jelentéssel ellenőrizzük, valamint a bank finanszírozási jelentésével. Emellett a csalás elleni küzdelemért is felelősek vagyunk, szorosan együttműködünk az olaf az Európai Csalás Ellenes Hivatallal, amelyért szintén mi vagyunk felelősek. Emellett a mi hatáskörünkbe tartozik az Európai Számbevőszék, a tagok kinevezése, a tagjelöltek meghallgatása, ami feladatunk a tagállamok, illetve a tanács jelölé a tagokat. Hát ezt mind-mind szem előtt tartva világosá válik, hogy azért nagyon sok érdekes feladat hozzánk tartozik. Gyakorlatilag az Európai Unió gépezetén dolgozunk, közvetlenül szembesülünk a problémákkal és azzal, ami nem működik megfelelően. Feladatunknak tekintem azt, hogy orvosoljuk a problémákat, és az egész egy éves mentesítési jelentésben csúcsosodik ki, amely a legutóbbi ciklusra vonat, a legutóbbi költségvetési évre vonatkozik. Celler úr, aki a 2016-os mentesítésért felel, szintén felszólal majd, és kicsit konkrétabban bemutatja majd ezt a feladatot. Mindegyik ügynökség, mind a 36 egy külön-külön jelentést kap a mentesítés kapcsán. Tehát gyakorlatilag évente 52 jelentést készítünk összesen a mentesítés témakörében, mert itt van még a 7 közös vállalkozás és a 10 EU-s, nagy EU-s intézmény, tehát így jön ki az 52-es szám. Ez teszi ki a munkánk fő részét. Ezeket a jelentéseket nagyon körültekintően készítjük el. A jelentés, mindegyik jelentést egy-egy jelentéstevő készíti el, egy-egy előadó. Ez egy olyan elv egyébként, amely a német parlamentben például nem ismert, itt az itteni rendszer úgy működik, hogy a frakciók erejének megfelelően, vagy a frakciók nagyságának megfelelően osztjuk szét a jelentéseket, és a jelentéstevő az, aki elkészíti a szövegtervezetet, illetve eh, átvezeti a különböző parlamenti mm, grémiumokon a szöveget, kikérjük a többi szakbizottság véleményét is adott esetben, és aztán a végén szavazunk a szakbizottságokban, majd pedig a plenáris ülésen. Ezért is, ez is az oka annak egyébként, hogy a jelentéstevő mindig szerepel az adott jelentés címe mellett, mert hát ő felel a szövegért. A szakbizottságban hét frakció képviselteti magát, minden frakciónak van egy szószólója, egy koordinátora, és a koordinátorokkal együtt döntjük el azt, hogy milyen tanulmányokat készítessünk el, hova utazunk el, ki vesz részt a delegációs utazáson, ezek mind-mind szervezésbeli feladatok. A jobb oldalon ül a titkárság egyébként, ők parlamenti tisztviselők, akik a szakbizottságot támogatják a munkájában, ez a feladatuk, segítik a szakbizottságunk munkáját. A bal oldalomon ül Dlabajova kolléganő, ő a liberális frakció alelnöke, Taránt kolléga a zöldekhez tartozik, Von kolléga a szocialista frakció tagja, én magam pedig a néppárt tagja vagyok. Az, hogy az ember hogyan lesz szakbizottsági elnök, azzal függ össze, hogy melyik frakció, melyik szakbizottságot szeretné vezetni két és fél évre. Nyilván ez a frakció erejétől, nagyságától függ, hogy melyik frakció melyik posztot kapja meg. Ez egy bizonyos rendszer alapján működik egyébként, összefügg, mint már mondtam, tehát a frakciók nagyságával, és nyilvánvalóan fontos kérdés mindig ilyenkor a szakbizottság tekintéje vagy súlya. 23 szakbizottsága van, 751 képviselő egyenlőre, mint ahogyan önök is tudják, a szám csökkenni fog meg 2019 márciusban. Az Egyesült Királyság ki fog lépni. Aztán már csak 705-en maradunk, és aztán meglátjuk, hogy ez milyen kihatással lesz a szakbizottságokra, illetve a szakbizottságok súlyára. A, szak, a Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottság, ami szakbizottságunk egy olyan szakbizottság, amely nem túl népszerű, nagyon sok itt a munka, rengeteg dokumentumot kell elolvasni, és hát nyilván egy kicsit egy hosszabb időszakon keresztül kell követni a különböző témákat, és mondok egy példát. Ma délelőtt itt volt a londoni Kelet-Európai Bank képviselője, és azzal foglalkoztunk, hogy milyen finanszírozást eszközöl az Európai Unió a nukleáris biztonság témakörében. Itt elsősorban a Csernobili atomerőműhöz hasonló atomerőművek leszereléséről van szó, a Csernobili nukleáris biztonság, valamint a segítségnyújtás, a orosz atom tenger, tenger alatt járókból származó atomhulladék kezelése. Egy több éves munka lezárásaképpen tárgyaltunk ma délelőtt erről, hiszen az Európai Uniónak az Európai Uniós tagállamokban, Szlovákiában, Litvániában és Bulgáriában is részt kell vennie Csernobil típusú atomerőművek leszerelésében. Az adott országok csatlakozásakor feladatként szabtuk ezek bezárását, a Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottság mindhárom atomerőműnél járt, megnéztük, hogy ott hogyan zajlik a, zajlanak a folyamatok, a pályáztatás, mik az árak, mik a problémák, hol alakult ki késedelem. Úgyhogy ez nagyon kézzelfogható része a munkán, munkánknak. Nagyon izgalmas ez, nagyon érdekes, mert konkrét kézzelfogható dolgokról van szó, és persze nem is szoktuk beérni az első magyarázattal, információ vagy eszmecserével. Szeretjük a részletes információkat. Mártina, van-e még megjegyzésünk? Csak egy észrevétel, jó napot kívánok mindenkinek! hogy a bizottság sikere az elnök személyétől függ. És azt el kell, hogy mondjam, hogy nagyon határozott és elkötelezett elnökünk van, és az igaz, hogy az európai parlamenti képviselők nem szeretnek ebben a szakbizottságban lenni, mert itt sokat kell olvasni, nagyon sok a munka, nem megyek további részletekbe, de hát persze minden az emberekről szól, ugyanúgy, mint mindig. Nem fizettem őt azért, hogy most ezt mondja el. gibt zwei, es gibt zwei ähm, Arme der Haushaltsbehörde. Also es, wir sind das Europäische Parlament. A költségvetési hatóságnak két szárnya van, az Európai Parlament az egyik, a másik pedig a tagállamokból álló tanács. A mentesítésért az Európai Parlament második helyen felel. A tagállamok ajánlást készítenek arról, hogy kell-e mentesítést végeznünk, avagy sem. Nagyon sajnálom azt, hogy a tagállamok, illetve a tanács általában sokkal kevésbé intenzíven akar foglalkozni azzal, hogy mit kaptunk a költségvetésben szereplő 160 milliárdért, mint mi. Mindig megpróbáljuk azért a tanácsot rávenni arra, hogy a költségvetés végrehajtásának kérdését vegye komolyabban. Ez néha azt eredményezi, hogy azért néha bírálatot is meg kell fogalmaznunk. Elkezdtük a tagállamok közötti összehasonlítások elkészítését is. Ezt egy nagyon fontos módszernek tartom, úgynevezett benchmarkokat dolgozunk ki, teljesítménymutatókat, azért, hogy a tagállamok maguk is tudják, hogy hogyan szerepelnek a rangsorban. Ilyen mutatók például a GDP, a munkanélküliségi arány és így tovább, amikor arról a kérdésről van szó, hogy évente 40 milliárdnyi öm, agrárpénzekkel, 40 milliárdnyi strukturális alapokkal mit érünk el, ezt a kérdést úgy gondolom még inkább benchmarkokhoz, teljesítménymutatókhoz kell kötnünk, mert csak akkor lehet változást eszközölni, ha tagállamok maguk is látják, hogy hol szerepelnek a rangsorban, és hát a balkáni államok szempontjából ez érdekes lehet. A szakbizottság 1999-ben megtagadta az Európai Bizottság mentesítését, ez vezetett a Szándár Bizottság visszalépéséhez, lemondásához. A történelem könyvekben ez fontos dátumként szerepel, mert azóta mindenki igyekszik elkerülni azt, hogy ez megismétlődjön. A legnagyobb költségvetési blokk a bizot, az Európai Bizottsági Költségvetés területén mindenképpen. Úgy gondoljuk, hogy konstruktív szerepet játszunk, és kell játszanunk. Mielőbb fényt kell derítenünk a visszáságokra azért, hogy azokat korrigálni lehessen. A mi érdekünk a korrekció, nem pedig az, hogy valakit pellengére állítsunk, vagy annak öröm, örüljünk, a, a fölött örömködjünk, hogy ismét hibát tártunk fel. Persze feltárjuk a hibákat, de nekünk az a fontos, hogy ezeket a hibákat korrigáljuk. Többet a munkánkkal kapcsolatosan most nem is mondanék, lehet, hogy az egyik másik vetülete a munkánknak még szóba kerül. Ha van kérdésük, akkor most tegyék fel, kérem, máskülönben pedig megadom Celler kollégának a szót, hogy folytassa a témát. Úgy látom, senkinek nincs kérdés, akkor Celler kolléga, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony, és nagyon örülök annak, hogy ilyen sok kollégával találkozhatok itt a nemzeti parlamentekből mai napon, és itt üdvözölhetjük őket a ülé, szakbizottságunk ülésén. Tehát, hogy miért is folytatunk mi költségvetési ellenőrzést, és hogy mivel függ ez össze, ezt már elnökasszonyunk részletesen elmondta, és én is az elmúlt három évben abban a tiszteletben, tiszteltetésben van részem, hogy ezzel a témával foglalkozhatom és 2014-ben még a, az Európai Néppárt jelentéstevőjeként, majd a, tehát a 2014-16-os években pedig parlamenti jelentéstevőként is foglalkoztathattam az és az egyes frakciók jelentéstevőivel közösen ezekkel a témakörökkel. A, nagyon fontos a parlament szuverenitási joga, és ezt pedig a bizottságon keresztül gyakorolja a parlament, és ez is adja az alapját több más tevékenységnek, ami később a demokratikus intézményeink alapját képezi. És ezért rettentően fontos az, hogy azok a célok, amiket megfogalmaztunk, az, és hát a költségvetésünkkel elérni kívántunk, hogy azokat valóban elértük-e ennek az ellenőrzése, és hogy betartásra kerültek-e azok a feltételek, amik alapján ezeket a költségvetési forrásokat folyósítani kívántuk, és ez az egyik feladata a Költségvetési Ellenőrző Bizottságnak. Megvizsgáljuk az éves jelentéseit az egyes főigazgatóságoknak a bizottság részéről, akik tevékenységükről jelentést készítenek egy-egy költségvetési évre vonatkozóan, de nagyon fontos alapokat jelent a munkánk számára az Európai Számvevőszék által elkészített jelentések nagy száma is, és ott a munkatársaknak számvevőszék részéről lehetőségük van arra, hogy a helyszínen is ellenőrizzék, hogy ezek a jelentések milyen módon készültek el, tehát ezért is az Európai Számvevőszék fontos partner számunkra munkánk során, és az éves jelentések, illetve a költségvetés végrehajtásának ellenőrzésében téma és szektor releváns speciális jelentéseket is kapunk, a különböző költségvetésileg releváns forrásairól az, illetve céljairól az Európai Bizottság és Európai Parlament munkájának. Miért is van szükségünk a nemzeti parlamentekhez fűződő kapcsolatrendszerre, illetve a régiókban miért van szükségünk parlamenti kapcsolatokra? Azért is, mert a költségvetés végrehajtása során az Európai Unióban nagyon gyakran a megosztott költségvetési közigazgatási eljárások, shared management szabályokat vesszük figyelembe. Tehát a bizottság javasol, a, és a tanács, illetve a, a parlament két együtt döntő intézmény dönt ezekben a kérdésekben, és hogyha a tanácsban a kormány fők, illetve a parlament részéről a hozzájárulást megkapja ez a javaslat, akkor ez az egész átlép a megvalósítási szakaszba, és a bizottság részéről megkezdődik a közigazgatási eljárás és a, a levonyolítás a bizottság részéről. Így sokszor a, a struktúrális alapok, illetve a kohéziós alapok gyakran shared management alapok alapján kerülnek lebonyolításra. És a költségvetés megvalósítása során a programok és projektek, amelyeket az európai költségvetésből támogatnak, nagyon gyakran a tagállamok keretében zajlanak le, illetve például a struktúrás alapok esetében a regionális felelősök biztosítják a végrehajtást. És amennyiben vegyes finanszírozásról beszélünk, tehát amikor az európai forrásokat nemzeti források egészítik ki a nemzeti költségvetésekből, illetve még kiegészítésre kerülnek, ahol erre szükség van, régiós saját felelősségek esetén, saját régiós költségvetési forrásokkal is eltérő szabályok érvényesek a költségvetés végrehajtására, és a címzetjei, illetve a projektek végrehajtói részéről, tehát ezeket kell figyelembe venni. Tehát a helyszíni ellenőrzés ilyen esetben a tagállamok részéről valósul meg, illetve a tagállami intézmények részéről, akik ilyenkor a költségvetési ellenőrzésre a költségvetés megvalósítását az elfogadott projektek és programok alapján ellenőrzik. Ezek szúrópróba szerűen ellenőrzésre kerülhetnek az Európai Számvevőszék részéről, de hát itt nyilván több tízezer projektről beszélünk, tehát elképzel, tudjuk képzelni, hogy a számvevőszék nem tud minden egyes részletet ellenőrizni, de érdemes kihangsúlyozni, hogy szúrópróba szerűen azonban ellenőrizhető az, hogy mennyire szabályszerűen bonyolódnak és célhoz kötötten és hatékonyan ezek a megvalósulások, illetve hogy milyen gyakran fordulhat elő a e, címzettek általi szabályszegések, és ez az úgynevezett hiba kvóta, amire a cél előirányzat az európai intézmények részéről e, e, felállításra került, és ez nem lehet több mint két százalék, ami az ellenőrzött projektek 2%-át illeti, ezt nem szabad átlépni. Ezt nevezzük mi jelent kettős eseteket képző küszöbb értéknek. Tehát, hogyha 2% fölé emelkedik ez a hiba kóta, akkor itt már javítási igényt tapasztalunk, és ez utána vissza folyik a program, projektek és programok megvalósításának az ellenőrzési módszereire is, és hogyha kiderülne ennek során, hogy forrásokkal akár visszaéltek, és nem csak, hogy hibák történtek a folyósítás során, hanem akár a célkitűzésekben is már hibák találhatóak, illetve akár csalásokat is tapasztalunk, akkor azt nyomon kell követni, üldözni fogjuk, és ez már utána a csalás elleni ügynökség, az OLAF is akcióba lép, illetve hogyha a tagállamok nem célhoz kötötten, illetve nem előírásszerűen és szabályok szerint került alkalmazásra, akkor ezeknek a forrásoknak a visszafizetését is előírhatjuk. Tehát mindezek a dolgok az költségvetési ellenőrzés elnyője alatt történnek, és a költségvetési ellenőrök a bizottság keretén belül azzal a lehetőséggel is élhetnek, hogy az elő, elsőként a bizottság írásos jelentősét vizsgálják meg, illetve a számvevőszék írásos jelentését, és további kérdéseket is feltehetnek a biztosok felé, amelyeket nekik meg is kell válaszolniuk, és meghallgatási eljárásokat is indíthatnak. A Költségvetési Ellenőrzési Bizottság ülésein a fői igazgatókat is a különböző biztosok területein, és személy szerint is meghívhatnak és meghallgathatnak, illetve állásfoglalás adására kérhetnek fel. Számunkra a legfontosabb ennek körében, hogy a költségvetésért felelős biztos és az ő kollégiuma. A shared management, tehát a megosztott management kérdése ez rendkívül fontos téma, hiszen megállapítottuk, hogy ezek azok a projektek és programok, ahol a legmagasabb hibakótát veszük figyelembe, tehát ezek azok a projektek, amikor nemzeti és EU-s források is alkalmazásra kerülnek. Ilyen esetben a, tehát amikor nem maguk az Európai Uniós intézmények felelősek de a lebonyolításért, tehát nem közvetlen lebonyolítás zajlik, itt ezért is vagyunk annyira érdekeltek abban, hogy a nemzeti parlamentek, akiknek természetesen saját költségvetési ellenőrzési jogkörei és eljárásai vannak, hogy az ő tapasztalataikat és segítségüket is bevonhassuk ezekbe a programokba. Nem pusztán csak ellenőrzés gyakorlása érdekében, hanem az, hogy az nem akarjuk az életet ezzel megnehezíteni számukra, illetve a, a projektek címzetjei számára se, hanem egyszerűen szeretnénk jobb ismereteket szerezni arról, hogy miért került sor ezekre a hibákra, ezekre a időhalasztásokra, és hogy a jövőben ezek hozzájárulhassanak a hibák és egyéb dolgok elkerülése érdekében. Ennyit szerettem volna egy előjáróban elmondani. Köszönöm szépen, hogyha kérdésük van, akkor kérem, hogy nyugodtan emeljék fel a kezüket, és nyugodtan nyugodtan az anyanyelvükön, mert hiszen van tolmácsolásunk, mi specialistái vagyunk az idegen nyelveknek, tehát egész nyugodtan feltetik a kérdéseiket. Ugye amikor láttam a programot, akkor ö, azt gondoltam, hogy lehetetlen, hogy két órán keresztül mi csak beszéljünk valakikhez, akik pedig csak hallgatnak bennünket, és ezért mindenképpen szeretném önöket is bevonni ebbe, és párbeszédet folytatni önöknek. Igen, Ines kolléganőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez a ebben a szakbizottságban a 2017-es mentesítését felelek, majd 2019 márciusában fogunk erről szavazni. Ahogy elnök asszony is elmagyarázta, akkor kezdtünk el dolgozni igazán, amikor a számbevőszék elvégezte a munkáját és elkészítette a saját jelentését. Természetesen mindenféle dossziékkal foglalkozunk, egész évben folyamatosan dolgozunk, de a hivatalos mentesítési eljárás előkészületei a dokumentumokon alapulnak, amelyeket megkapunk a bizottságtól és az Európai Számvevőszéktől az évelején. Tehát akkor kezdődik az igazi munka, amikor a szemvevőszéktől megkapjuk a hivatalos dokumentumokat, és ennek két része van. Egyrészt megkapjuk az auditot, az elemzését annak, hogy mi történt 2017-ben, a második része pedig maga a párbeszéd az Európai Bizottsággal. Van mindennek egy külön szintje, ugye nagyon részletes lebontásban dolgozunk. Mi ugye éves felbontásban adjuk a mentesítést a költségvetés felhasználására, de mondjuk a több éves költségvetésben, ugye mi ezt a több éves pénzügyi keretnek nevezzük, a több éves pénzügyi költségvetésben ugye lehetőség van arra, hogy több éven keresztül hajtsák végre a projekteket, ezt figyelembe kell venni, tehát a kiadások nem úgy jelentkeznek, hogy lezárhatók, tehát vannak olyan tételek, amelyeket több éven keresztül zajlanak, és akkor sokszor csak a végén lehet figyelembe venni, akár három évvel később, ugye van például az N plusz három szabály, tehát lehet, hogy a 2017-es évhez képest lesz valami, amit csak 2020-ban lehet elszámolni a szabály értelmében. Garantálni kell tehát azt, hogy meg legyen az egyensúlya számlák között, tehát a, gyakorlatilag a teljes képet alkotni egy adott évről csak több év eltelte után lehet. Lezártuk a 2014-17-ig tartó időszakra szóló munkánkat, a főprogramokat vizsgáljuk mindig, és a kiadásokat. Tulajdonképpen egyfajta reagálás volt, ez reaktív üzemmód a menekült válsággal kapcsolatban. A szemvevőszék számára is nekünk is érdekes lesz majd ezeket a kiadásokat elemezni. 2018-ban vagyunk most, és természetesen az új pénzügyi kereteket tárgyaljuk, ennek vannak fő elemei, fontos költségvetési ellenőrzési elemei. Ezt a folyamatot párhuzamosan bonyolítjuk a mentesítési munkával, illetve az éves költségetésekkel, és igyekszünk ajánlásokat megfogalmazni a bizottságnak és a tanácsnak is. És akkor mindenek a tetejébe ugye nem sokára választások következnek, tehát még ez is hat a munkára, a ciklusban elvégzett tevékenységet áttekintjük, a ház kialakítja álláspontját a 2019-es évre és a jövőre, tehát egy picit előre is tekintünk. tekintünk. Megvizsgáljuk azt a rendszert, amelyet bevezettünk a számvevőszék segítségével, a bizottsággal, tehát nagyon figyelünk arra, hogy az egész rendszert ellenőrizzük, és hogy rendszer szintű ellenőrzéseket vezessünk be, ne csak ilyen egyedi auditok legyenek. Most már ezt is átalakítottuk, és látjuk, hogy a nemzeti szinten is megjelent ez, nemzeti szintű költségvetésben, illetve nemzetközi költségvetésekben is. Fontosak a belső ellenőrzési rendszerek is, az Európai Bizottságban és más testületeknél. Tehát azt is megvizsgáljuk, hogy ezek a belső ellenőrzési rendszerek mennyire hatékonyak, mi a hiba arány, és ez is egyébként lehetővé teszi számunkra ez a munka, hogy a hiba arányt csökkentsük. Nagyon nehéz a bizottságnak ellenőrzése alatt tartani az ilyenfajta hiba arányt, hiszen nagyon sok politika végrehajtásáért felelős, és ahol közös irányítás van, ott ugye a tagállamok is részt vesznek a végzehajtásban, és a társfinanszírozás pedig helyi minisztériumok közreműködésében zajlik. Spanyolországban még vannak olyan régiók, amelyeknek a hatáskörei igen széles körűek, tehát velük is együtt kell működni, ezeket a rendszereket is be kell vonni az egész struktúrába, tehát rengeteg olyan testület, intézmény van, amely alapokat, projekteket kezel, EU-s alapokat, EU-s finanszírozást. Tehát mindezt az egészet kell értékelni, és oly módon, hogy ezek az értékelések minél inkább megbízhatóak legyenek. Voltak nagy kockázattal járó elemek a 2017-es évben is, például a menekültválság kezelését célzó politikák, ezeknek a végrehajtása. Itt több költségvetés tervezet is született, rengeteg költségvetés tervezet módosítás volt, és ilyenkor ezeket mindig megvizsgáljuk. Az ilyen ülések, ilyen találkozók mindig nagyon hasznosak számunkra. Egy, évente egyszer ugye az Európai Számvevőség, számvevőszék kiadja a jelentését, megfogalmazza az ajánlásait, elmondja, hogy mi működött, mi nem működött. És az is nagyon fontos, hogy az Európai Számvevőszék képviselői gyakran a nemzeti parlamentekben is részt vesznek egy-egy ilyen meghallgatáson, tehát ott prezentálják a vizsgálataik eredményeit. Nem mindig vagyunk tisztában egy ilyen számvevőszéki jelentés fontosságával, tehát mi is arra kérjük Önöket, hogy nyugodtan olvassák el ezeket a jelentéseket, és így tudnak bennünket segíteni abban, hogy az ECA azonosíthassa a problémákat, és ezeket a problémákat orvosolhassuk. Köszönöm. Ja, danke. Nicht ergänzen, sondern... Köszönöm szépen, Szerár. Igen, hát adtam meg a szót. Én nem is kiegészíteni szeretném, hanem inkább megkérdezni a kollégákat is, hogy hiszen nagyszerű, hogy jelölt, tagjelölt országok Európából, illetve a szomszédsági politika terén társult országokból is vannak jelen parlamenti eh, képviselők, és ezért érdekesne, érdekelne, hogy eh, hiszen az európai költségvetésből forrásokat bocsátunk rendelkezésre ezekre a célokra, és eh, tárgyalásokat folytatunk, ugye főként a kormányok számára kerülnek ezek a források rendelkezésre bocsátásra, és úgy tudom, hogy ezek azonban nagyon ritkán bukkannak fel a a nemzeti költségvetésébe ezeknek az országoknak, hanem a nemzeti kormányok hatásköre alatt maradnak. Hadd kérdezzem meg, hogy mennyire erős a parlamenti képviselők részéről az információ arról, tehát hogy mennyit tudnak arról, hogy az európai források milyen mértékben állnak a kormányok rendelkezésére, illetve hogy az érintett országokból a kollégáknak, kolléganőknek milyen lehetőségük van arra, hogy a költségvetési források felhasználására nézve beleszólással élek, illetve egy ellenőrizzék ezeknek a felhasználását. Ez egy nagyon értékes információ lenne ez a jövőben még a az együttműködés javítása érdekében. Én egyébként gyakran megállapítottam azt, hogy az érintett országokban hogyha a fejlesztéspolitikáról volt szó a parlamentben, akkor a maga az az ismeret arra nézve, hogy az Európai Unió mennyit bocsátott rendelkezésre, és milyen forrásokat, milyen eszközöket a fejlesztéspolitika érdekében, hogy így mondjam, eléggé kis számban volt, voltak képben erről a, az adott nemzeti parlamentekben dolgozó parlamenti képviselők. Szeretne valaki erre nézve hozzászólni saját parlamentjére nézve, vagy saját országára nézve. Achim sieht schlecht aus. Mhm. Tehát akkor a kérdés az az, hogy be vannak önök vonva abba, hogy helyszínen mi történik az EU forrásokkal ezeknek az ellenőrzésébe, tehát hogy legyen ez az EU e források kiadása, illetve a felhasználások ellenőrzése. Van-e bárki önök közül, aki ez erre nézve ismeretekkel rendelkezik? Van-e valaki, aki ezzel kapcsolatban hozzá szeretne szólni? Pidigám. Parancsoljon. Zahvaljujem. Dubravka Filipovski. Köszönöm szépen, Dubravka Filipovski vagyok. A szerb köztársaság parlamentje részéről szólnék hozzá. Köszönöm szépen először is, hogy megszervezték ezt a mai konferenciát. Az Európai Unió költségvetésének kérdése mindenképpen nagyon fontos egy olyan pillanatban, amikor Tárgyalások zajlanak a következő 7 éves pénzügyi keret meghatározásáról. A mi számunkra nagyon fontos szempont, hogy az új pénzügyi kitekintés révén, amely 2021-től 2027-ig terjed, jóvá hagyják azokat az eszközök, amelyek a nyugat-balkáni projektek folytatásához szükségesek. Tekintettel arra, hogy közvetlenül kérdést intéztek hozzánk a költségvetés ellenőrzést illetőleg, valamint a jövőbeni rendszerre vonatkozó jogszabályokat illetően. Nos, a jelenlegi szabályok nagyobb arányú ellenőrzést írnak elő, mindenek előtt belső ellenőrzést, a közvetlen és közvetett kedvezményezetteket illetően, továbbá költségvetési ellenőrzés zajlik a törvény értelmében a szerköztársaság autonóm tartományaiban, a költség, központi költségvetést illetően, a pénzügyminisztérium, a központi hatóság, amely végrehajtja az ellenőrzéseket, előírja a módszertant, felülvizsgálatot irányoz elő, és van egy külső revízió, egy külső audit, amely egy, amelyet egy a kormánytól független intézmény végez. Ahogyan önök is elmondták, ez a feladat, amelyel az önök szakbizottsága is foglalkozik, valamint amelyel a nemzeti parlamentek szakbizottságai is foglalkoznak, rendkívül bonyolult feladat, hosszantartó, és önt idézném, elnök asszony, azt mondta, hogy nem népszerű a feladat. Igen, ez valóban így van, de hát nekünk a nemzeti parlamentekben szintén ez a feladatunk, az alkotmány és a jogszabályok értelmében. Ön elmondta, hogy az Önök Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottsága ellenőrzéssel foglalkozik, és mindenek előtt azt próbálja feltárni, hogy mi az, ami nem működik, majd pedig a hatásköröknek megfelelően megpróbálják kiigazítani a visszáságokat, problémákat. 35 ügynökségért felelnek, és évente kétszer jelentést készítenek ezen ügynökségek tárgyában, amely jelentésekért a jelentéstevők felelnek. Van nekem is egy kérdésem, elnök asszony. Mm, Említettem mutatókat, az indikátorokat, amelyek nagyon fontosak a költségvetés ellenőrzés szempontjából minden tagállami parlamentben. A kérdésem az, hogy a KONT szakbizottság az EP-ben ad-e majd valamilyen iránymutatást a csatlakozni kívánó nyugat-balkáni országoknak, hogy hogyan kell ezeket a mutatókat alkalmazni. Úgy gondolom ez nagyon fontos lenne. Szeretném azt is hozzáfűzni, hogy az ellenőrzési mechanizmuson túl, amelyet említettem, amely működik a szerb parlamentben, a nemzeti parlamentünknek van egy költségvetési kincstára is, és mi vagyunk az egyetlen nyugat-balkáni ország, illetve az egyetlen olyan nyugat-balkáni parlament, amelynek a közpénzügyek feletti felügyeletre van egy külön létrehozott portálja. Jelen pillanatban zajlik ennek a portálnak a végrehajtása, a gyakorlati megvalósítása. Úgy gondolom ez a portál kulcsfontosságú költségvetés végrehajtása szempontjából, a parlament szempontjából. Kezdésként ennyit szerettem volna mondani, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Filipovski asszony volt Szerbiából, ha jól láttam. Nagyon köszönöm a visszajelzést, és hát közben meg van-e további megjegyzés, van-e bármilyen hozzászólás az önök köréből? Szeretném kérni önöket, nyugodtan szóljanak hozzá, és hiszen egyébként jártunk is Szerbiában a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság részéről, és ö, egyébként várjuk is, hogy, illetve hát a mi részünkről hozzá fogunk szólni a, a belépési érettség kérdésében, és vannak indikátorok, amikből ezt megpróbáljuk kiolvasni, és mi mindenképpen javaslatokat fogunk tenni ennek alapján. Egyébként több más szakbizottság is olvas ezekből, és ez olyan esetekben, mint Magyarország és Lengyelország, akikkel nagyon komoly problémáink vannak jelen pillanatban, és ezért felügyeleti mechanizmusra van szükségünk, tehát az új belépőkkel kapcsolatban nagyon fontos, hogy továbbra is befolyást tudjunk gyakorolni, mert hiszen azt látjuk, hogy amikor jelölt tetik magukat az országok, akkor nagyon sok, sokat megtesznek, és nagy nagy ráfordításokat is hajlandóak tenni, azonban azt szeretnénk, hogy később is ez megmaradjon, tehát amikor későbbiekben is az országok maradjanak sikeresek, és ezt látjuk az visegrádi államokkal kapcsolatos összehasonlításból, hogy hogy hogy milyen erőfeszítéseket tesz egy állam a belépése után, az nagyon jelentősen attól függ, hogy milyen sikeresen használják fel az európai forrásokat. Ezután Magyarország gazdálkodik a legkevésbé kedvezően ezekkel a forrásokkal, és ez az autoriter kormányformákkal függ össze. Tehát az autoriter kormányzás az nem teszi lehetővé, nem kedvez a kedvező gazdálkodásnak, és ezért is rendkívül fontos az, hogy az új tagállamoknak a felügyelete az nem arra szolgál, hogy mi őket megbüntessük, hanem pontosan, hogy az ő javukat szolgálja, tehát ez Bulgáriában, Romániában is ezeket a rendszeres ellenőrzéseket, ezeket a mechanizmusokat azért is használjuk, hogy ezekből leolvashassuk azt, hogy ezek mennyit fejlődtek. Tehát én egy ilyen verifikációs mechanizmust nem tudnék elképzelni jelen pillanatban a Nyugat-Balkánon, hiszen erre jelen pillanatban nagyon nagy ráfordításra lenne szükség, hanem nekünk kell javulnunk, tehát magának ennek az ellenőrzési mechanizmusnak kell jóval hatékonyabbnak lennie, tehát mire önök belépnek, addigra nagyon fontos, hogy mi javítsuk ezt az ellenőrzési mechanizmust, hogy ez elég hatékonyan legyen alkalmazható, és jelen pillanatban mi csak részben vagyunk elégedett elégedettek azzal, azokkal az eredményekkel, amiket látunk Romániában, hogyha megnézzük ezeknek a verifikációs mechanizmusnak az eredményeit, akkor azt mondjuk, hogy hát ez nem lehetséges, hogy ez legyen az eredmény. Tehát hadd kérdezem, megvan-e még más hozzászólás az önök köréből? Nem harapunk, nagyon örülünk, hogyha véleményt tudunk cserélni a dolgokról. Akkor kérem, hogy akkor nyugodtan még készüljenek föl egy hozzászólásra, és akkor Schmidt asszonynak adjuk meg a szót az Európai Parlament részéről. Szívből üdvözöljük Önöket, ez egyébként néha harapunk is, de röviden hadd emlékeztessek arra, hogy a parlamentben ez a munka hogyan alakult ki. A 12. században volt egy Tón nevű király, aki egyébként nagyon könnyelműen bánt a kiadásaival, és ezért fel kell emelni az adókat, ami a báróinak nem tetszett, és elmentek hozzá, és mondták neki, hogy megharapták, vagy nem is tudom, rácsaptak a kezére. Minden esetre megakadályozták abba, hogy még könnyelműben adjon ki pénzeket, és mi, mint parlamenti képviselők, egy kicsit olyanok vagyunk, mint akkoriban ezek a bárók, ez a feladatkört vállaltuk fel, és eh, hát nem túlzott a jó a hírünk, nem kedvelnek minket emiatt, amikor a, ezt a munkánkat e, teljesítjük, mégpedig, hogy azt figyeljük, hogy az európai adófizetők pénzével mi történik, méghozzá nagyon alaposan, és ahogy ezt az elnök asszonyunk is már említette, erre már megtalálták azokat, akik hát sajnos mindig fel kell, hogy tépjük a sebeket, amiket én egyébként e, személy szerint nagyra értékelek. Ahogy ezt már elhangzott az előbb, a pénzügyi és költségvetési ellenőrzés folyamatairól, és én a parlamenti költségvetés jelentéstevője vagyok. Ez lehet, hogy furán hangzik, mert hogy az ember azt gondolná, hogy a miért az Európai Parlament saját magát ellenőrzi, a saját kiadásait? Igen, saját magunkat mentesítjük, mint parlament és a kollégáimtól már hallottak arról, hogy a normál költségvetési mentesítés idő pontja az Európai Számvevőszék általi nyilvánosságra hozatallal kezdődik az éves jelentése novemberben, ez a munka alapja, majd ezután a különböző biztosok írásban, majd illetve szóban is állást foglalhatnak ezzel kapcsolatban, és ezután ezt megtárgyaljuk, a plenáris ülés elé kerül október és októbertől a következő év áprilisáig általában ez lezajlik. Az Európai Parlament mentesítése egy picit máshogy történik, mi a a közigazgatási munkára fordított források ellenőrzésére jelen pillanatban Klaus Velével, aki szintén egy német, az EP főtitkárával dolgozunk együtt, és az előző évi jelentésben szereplő pontok foglalkozunk, majd ezt követően egy kérdéslistát álltunk össze, és január végével szokott lezajlani a kérdés listával kapcsolatban a kérdések megvitatása. Ez után egyébként majdnem minden úgy zajlik, mint a bizottság mentesítése, tehát az Európai Parlament mentesítése az novembertől a következő év áprilisáig kell, hogy lezáruljon. És akkor néhány szó, számot is hadd mondjak el, ugye én az 2017-es költségvetési év jelentéstevője vagyok. Ebben az évben 1,75 milliárd eurónyi kiadása volt a parlamentnek, és most nem akarok itt számokat felsorolni, de 30%-át ennek politikai munkára adtunk ki, 24%-ot épületekre, informatikára és egyéb dolgokra, és 40%-nál is több volt a személyzeti ráfordítás. Az Európai Parlament költségvetésének az ellenőrzése, ez egy nagyon fontos ennek során tudni, hogy ez egy administratív büdzsé, tehát az itt nem operatív költségvetésről van szó, amiből projekteket finanszíroznak. Tehát vannak ilyen kedvenc témáink is persze, nekem is, és a kollégáimnak is, amiket évről évre imamalomként újra és újra felhozunk, majd később reméljük, hogyha előbb-utóbb azért megoldanak, bár ez még nagyon messze van. Ilyen például az egyes európai parlamenti képviselők nyugdíj alapjainak a kérdése, ami évtizedek óta évről évre új problémákat okoz számunkra, ez mindig újra és újra felbokkan. Erre ugye van egy elnökségünk, amiben a parlament elnöke és a 14 alelnök és a 14 kvesztor szerepel, és ők általában havonta két elnökségi ülést tartanak, és a teljes adminisztráció számára döntéseket hoznak. Ennek a hátterében az áll, hogy míg ezek a döntések megvalósulnak, addig mi parlamenti képviselőként semmit nem tudunk arról, hogy egyáltalán mit beszéltek meg, milyen többségi arányok voltak, milyen kezdeményezésből származott egyáltalán ez a döntés, és itt tovább csak egy egyszerű példát hadd mondjak, hogy például volt egy járműparkja a parlamentnek, és ezzel kapcsolatban ugye az Európai Parlament, mint intézmény ezzel a járműparkkal, ami egyébként egészen nagy, tehát már a különböző külsősök is biztonsági okokból külsőseket foglalkoztatunk sofőrként, de a kérdés az az, hogy akkor mi történjen ezzel a járműparkkal, hiszen minnyáján ugye klímavédelem, környezetvédelem és egyéb dolgok mellett elkötelezettek vagyunk, ezért elektromos mobilitásra akarjuk, illetve hibrid járművekre átállítani ezt a járműflottát, de a kérdés, hogy akkor mi történjen, szintetikus üzemanyagokat szintén lehessen használni, illetve egyéb más kérdések, milyen automatákat akarunk rendelkezésre bocsátani, és ha igen, akkor miért, és így tovább. Ezeket normál parlamenti képviselőként elég nehezen lehet megválaszolni, de ha az embernek az a szerencsében van része, mint nekem, hogy jelentéstevőként dolgozhat, akkor ezeket a kérdéseket, hogyha az ember felteszi őket, akkor bárhonnan az összes igazgatóság részéről nagyszerű válaszokkal megválaszolják számomra a parlament munkájával kapcsolatban. És ez így egy kicsit talán önkényesnek tűnhet, mert hiszen a parlamentnek nem minden egyes munkatársa követi ugyanazokat a szabályrendszereket, hanem vannak dolgok, amikbe csak egy aláírásra van szükség, de vannak, ahol a, kell erkölcsi bizonyítvány és az útlevél másolata is, tehát ez egész egy kicsit áttekinthetetlen ezáltal, hogyha az ember kicsit közelebbről elkezd ezzel foglalkozni, akkor újra és újra felmerül az emberbe, hogy akkor, de hát mi történik itt az egyes közigazgatási egységeiben a parlamentnek, és mi mindennek kéne történni az irodában, Prágban, az Európai Parlament tagjai irodáiban. A, akkor az egyik legköltségesebb probléma, amiről talán már hallottak is, ez pedig a médiában is mindig egy kicsit ilyen vándorcirkuszként szerepel, ez az, hogy minden egyes hónapban egy hétre Strasbourgba költözünk, ami a tulajdonképpeni székhely az Európai Parlamentnek, és az asszisztenseinkkel és a munkatársainkkal és mindenkivel szépen elutazunk egy régi szerződés alapján, ami egyébként három számjegyű millió euróba kerül évente, és nagyon sok kolléga gondolja azt, hogy teljesen felesleges ez, Egyébként én is versegesnek tartom többek között, de hát ezt a szerződést felbontani, ez egy eléggé nehéz ügy lenne, hogy ezt a Brexitnél is láthattuk. Tehát egy szerződés megszüntetése az valahogy nem volt korábban a gondolatainkban, amikor ezeket megkötöttük. Tehát ezekkel még foglalkoznunk kell. És tehát a kérdés az az, hogy ezek a közigazgatási folyamatok, illetve ezek költségeit is meg kell mindig kérdőjeleznünk, vizsgálnunk, csinálunk, és ne felejtsük el azt, hogy itt egy hatalmas nagy aparátusról beszélünk, tehát itt hatalmas ingatlan vagyonnal, ugyanis 78%-a az összes építménynek, mondhatnám világszerte, az európai parlamenti, tehát a liaison officeok az egyes országokban is ide tartoznak építményileg, akkor például itt Belgiumban az épületek, akkor a Strasburgi épületek és a Luxemburgi épületek is, ezeknek mind 78%-a a parlament tulajdona. Tehát a kérdés az az, hogy akkor ezeket hogyan fogjuk igazgatni, menedzselni, hiszen egyrészt ez egy hatalmas nagy vagyont jelent, de másrészt lehet rengetegbe kerül, hogyha ezeket karban kell tartani. És tehát a parlament mentesítése valóban nagyon érdekes és nagyon ö, sok mindent eláruló kérdés. Tehát, hogyha az ember ezzel az adminisztratív csomaggal foglalkozik, akkor egy kicsit a normál parlamenti munka mentén egy nagyon sok mindent megtud arról, hogy mennyi nagyszerű munka kerül itt teljesítésre, itt a kulisszák mögött, és egy csomó mindent is megismer az, e, hogy egyes európai államokat jobban előnybe részesítik, például a Belgium, például Belgium, Franciaország és Románia, például a 520-ból 400 biztonsági alkalmazottat foglalkoztat. Tehát, hogy ezért itt vannak ilyen súlyponteltolódások, de hát ezeknek nyilván vannak nagyon jó okai, hogy ez miért van így, csak érdekes tudni, hogy így van. És más esetekben, például, hogyha a büró szemszögéből beszélünk, akkor a parlamentnek ez a részlege nagyszerű munkát végez, E, és hát persze nagyon sok gyenge pont is van mindig, nekem mindig azt mondták, hogy én azért vagyok által gonosz, mert hogy mindig azt látom, ami nem működik, azzal foglalkozom. És hát tudom, hogy persze mindig azzal kell, ami nem működik olyan jól, hiszen ez lehetetlen, hogy mi, mint Költségvetési Ellenőrzési Bizottság a parlament munkáját ellenőrizzük, és aztán utána pedig dolgokat, amik nincsenek teljesen rendben, csak úgy lemosunk az asztalról. Tehát én azt gondolom, hogy nyilván van egy-két sötét, szürke, kicsit fekete pont, amit hát én mindig azért megemlítek, és ezért mindennek ellenére elmondhat, hogy a parlament nagyon jó munkát végez, és önök is látják, hogy a tolmácsaink egyébként éppen sztrájkolnak, és ez ezek mind-mind olyan dolgok, amik hozzátartoznak az élethez. Most, hogy ezt megérti valaki, vagy nem érti meg, de ettől függetlenül, függetlenül attól, hogy milyen részekről van szó, például ugye a biztonság. A biztonság most a merényleteket követően, ez egy hatalmas nagy téma a biztonság területe, vagy a, a járműflotta, vagy egyéb más területekkel nagyon sokat kell dolgozni, nagyszerű teljesítményeket látunk, és hát tudjuk, hogyha mi ezeket a kérdéseket elkezdjük vizsgálni, vizsgálni, azt gondolom, hogy közösen megoldást fogunk találni minden egyes ilyen kérdéskörre. Köszönöm szépen, hogyha kérdésük van most ezzel kapcsolatban, akkor nagyon szívesen, vagy megjegyzésük, akkor szívesen átadom a szót. De látom, hogy a részlet kérdések azok már olyanok, hogy már most a Celler kollégának adom meg a szót, aki a mentesítési jelentésről fog beszélni. Igen, a kollég. Lenne megint csak egy kérdésem a kollégákhoz. Az elmúlt években, ez témaként is felmerült számunkra, a második, az ülésünk második részére vonatkozólag, de hát összeköthetjük a kettőt. A Nyugat-Balkánon EU-s finanszírozást kapott projektek láthatósága, különös tekintettel a határokon átnyúló projektekre. Ez tehát a második témánk a mai nap során. A regionális szabbizottságban is tag vagyok, ahol a strukturális alapokkal foglalkozunk, azok jogi alapjával. Szerettük volna a már most folyamatban lévő finanszírozási időszakban a határokon átnyúló együttműködést nem csak a határmenti régiók mellett elősegí- mentén elősegíteni az EU-s tagállamokon belül, hanem szerettük volna a szomszédos országokkal együtt elősegíteni a határokon átnyúló munkát, és szerettünk volna e szempontból megnyitni a finanszírozási eszközeinket. A következő több éves pénzügyi keretben szeretnénk ezt még tovább erősíteni. Ahol az Európai Unión belül még vannak a tagállamok között is akadályok a különböző nemzeti jogszabályok miatt például. Egy külön jogi eszközt hoztunk létre, amelynek segítségével az együttműködni hajlandó határmenti térségek saját intézményeket és grémiumokat hozhatnak létre. Az egésznek egy nagyon bonyolult neve van, Európai Szövetség a Területi Együttműködéshez European Grouping for Territorial Cooperation, ez az angol neve. Ha azonban megnézzük a térképet, eddig körülbelül 60 ilyen együttműködés jött létre az Európai Unión belül. A határokon átnyúló nyúló együttműködés a szomszédos országokkal viszont még igen csekély. Van egy határokon átnyúló együttműködés Magyarország és Kárpátalja között, tehát Magyarország és Ukrajna között, De azt hiszem, ennyi. Többet nem is nagyon látok a térképen. Ezt önök otthon tematizálják ezt a kérdést, ugyanis úgy gondolom, hogy az emberek számára nagyon fontos, hogy nem csak a mobilitás, nem csak a mobilitás teljes körű megvalósulása fontos az EU-n belül, hanem hát nyilván vannak olyan térségek, amelyek történelmileg vagy egyéb szempontokból szorosan összefüggnek egymással EU-n belül, EU-n kívül, itt is meg kell valósulnia a megfelelő együttműködésnek. Hogyha ehhez van lehetőség különböző alapokból, különböző finanszírozási eszközökből támogatást nyerni, a határokon átnyúló együttműködéshez, akkor úgy gondolom ezt a lehetőséget ki kellene aknázni, élni kellene vele. Az új jogszabálytervezetek értelmében lehetőség nyílik majd arra, hogy ott, ahol a határokon átnyúló együttműködés még akadályokba ütközik, ott ezeket az akadályokat tovább lebontsuk. Hogyha a szabályt elfogadjuk, abban a formában, ahogyan az Európai Bizottság javaslatot tett rá, akkor az Európai Unióban ez a jogszabály jogerőre lépne. Az Interreg programokon belül, ahol a az egyet, a, a különböző intézmények közötti együttműködés is megvalósult, például egyetemek közötti együttműködés. Ott könnyített hozzáférést kapnának a projektgazdák az európai finanszírozáshoz. Itt is kívánatos lenne a szoros együttműködés önökkel. A munka már a parlamentben kezdetét vette, és hogyha önök készen mutatkoznak arra, hogy eszmét cseréljünk erről témáról, és hogy éljenek a határokon átnyúló együttműködés lehetőségével, akkor az természetesen mindenképpen örvendetes volna az európai kontinensen való együttélés szempontjából, és teljesen függetlenül attól, hogy a kormányok hogyan haladnak a csatlakozási tárgyalásokban, itt már meg lehetne erősíteni az együttműködést, illetve elő lehetne azt készíteni, anélkül, hogy a csatlakozásra sor került volna. Ebben az összefüggésben felszeretném hívni a figyelmet arra, hogy a külpolitikában már van egy külön ernyő rendelet tervben, amely összefogná a különböző eddigi támogatási módokat a fejlesztési együttműködésben, a csatlakozási folyamatban és a szomszédságpolitika területén rendelkezésre bocsátott finanszírozási eszközöket fogná össze ez egyetlen eszközzé. Itt a különböző politikai szakterületek szerint még differenciálódik a dolog, de érdemben itt arról lesz elsősorban szó, hogy hol látjuk a kihívásokat. A cél az, hogy gyorsabban, megfelelőbben tudjunk reagálni az aktuális kihívásokra, úgy, mint például most nem régiben a migrációs kérdésre. Másrésztről pedig mindig elhangzik az, hogy ki korán kell, aranyat lel, hogyha másútt olyan nagyok lesznek a kihívások, hogy az elvileg szomszédság politikára vagy csatlakozásra szánt összegek ből kell elvonni, akkor ez a két említett szakpolitikai terület szempontjából nyilvánvalóan nem lenne különösebben üdvös. Éppen ezért felmerül tehát a kérdés, hogy mennyiben tudjuk itt eh, az eddigiekhez képest még jobban erősíteni már most az együttműködést. Azt javasolnám, hogy a második részt illető kérdést, ahol tehát az Európai Uniós pénzekről van szó és a nyugat-balkáni együttműködésről, azt hagyjuk későbbre, mert hát azt kérték, hogy az első rész csak a mentesítésről szóljon, és aztán majd a második kérdés, második fordulóban elmélyítjük ez utóbbi kérdést. Akkor most Kón kollégának adnék szót, aki a mentesítéssel foglalatoskodik a továbbiakban. Tessék! Köszönöm szépen! elnök asszony. A hozzászóló szerbül és albánul is köszönti a vendégeket. Áne Kón vagyok, az Európai Parlament képviselője vagyok, Áhenből, Áhen közeléből származom, német vagyok, és nagyon nagy szeretettel üdvözlöm Önöket itt. Az, albániai dele- az Albán dele- Albánia delegációnak is tagja vagyok, eddig még nem ért az a megtiszteltetés, hogy Albániában járhattam volna, de az elnökasszonynal és Davajova kolléganővel Szerbiában és Horvátországban is jártam az elmúlt év elején, és ennek megfelelően kialakult bennem egy kép az önök hazájáról. Nagyon örülök, hogy ma itt vannak, és egy ilyen gyors talpalon vehetnek részt EU-s tanulmányokból, minden tiszteletem az önöki egyébként, hiszen biztos vagyok abban, hogy elég nehéz lehet figyelemmel követni ezt az egész okfejtést. Kitérnék most a saját témámra, a 2017-es költségvetési évjelentés tevője vagyok, ami a többi EU-s intézmény mentesítését illeti. Ide tartozik az összes EU-s intézmény az Európai Bizottság kivételével és az Európai Parlament kivételével, e kettőről már hallhattak az imént. Hozzám tartozik a Régiók Bizottsága, ez az a grémium, ahol a különböző EU-s térségek, régiók képviseltetik magukat. Itt sokszor polgármesterek, főpolgármesterek ülnek. Hozzám tartozik továbbá az Európai Szociális, Gazdasági és Szociális Bizottság, ahol a szakszervezetek, az NGO-k képviseltetik magukat, aztán hozzám tartozik az Európai Bíróság, az Európai Számbevőszék, az Európai Adatvédelmi Biztos, az Európai Ombudsman, az Európai Tanács és az Európai Unió Tanácsa. Más néven a miniszterek tanácsa. Mindezen intézmények a parlamenttel szemben el kell, hogy számoljanak pénzügyeikkel, és mi természetesen tüzetesen megvizsgáljuk ezen intézmények kiadásait. Nagy részt közigazgatási kiadásokról van szó, ezek teszik ki összességében az EU általános költségvetésének 6%-át, ez tehát egy viszonylag kis arány. Mégis fontos, hogy ezek az intézmények a pénzt szabályszerűen költsék el. Hiszen, és ez igaz az Európai Unió összes költségére, Fontos, hogy a költségvetés meg, végrehajtása megfelelően történjen, elszámoltathat, el kell számolnunk a polgárok felé, a polgároknak úgy kell érezniük, hogy megfelelően bánunk az adófizetői pénzekkel. A költségvetések jelentős részét teszik ki a személyzeti költségek, ingatlan költségek, utazási költségek, fordítási költségek, az intézmények logisztikája, és aztán vannak egyéb kiadások is. mindannyian az EU polgárai vagyunk, de nagyon érdekesnek tartom, hogy polgárként is betekintést nyerek abba, hogy hogyan működik az EU, milyen intézményekkel, kit mivel bíznak meg, milyen feladatokkal, ki miért felelős, és így jelentéstevőként persze tartom folyamatosan a kapcsolatot az intézmények, az említett intézmények képviselőjével, és a parlamentet komolyan is veszik, hiszen költségvetési hatáskörökkel rendelkezünk, és így mi felügyeljük azt, hogy az intézmények költségvetés értelemben eleget tegyenek feladataiknak. Parlamentként persze szövetségesként is fellépünk, amikor arról van szó, hogy az intézmények a kiadásaikat megvédhessék, megindokolhassák a tagállamok felé. Hiszen a tagállamoknak sokszor az az érdekük, hogy az EU-s költségvetésbe való befizetéseiket viszonylag alacsonyan tartsák, Én úgy gondolom, hogy az ember nem várhat semmit, ha nem fizet érte, vagy a Rajna vidékén úgy szoktuk mondani, hogy ami semmibe kerül, az semmit, nem is, nem is ér semmit. Tehát, hogyha az EU-tól elvárunk bizonyos dolgokat, akkor azért nyilván fizetnünk is kell, arra pénzt is kell fordítani. Ezért fontos, hogy az említett intézmények megfelelő pénzügyi forrásokkal rendelkezzenek, hogy elvégezhessék a munkájukat. De ahogyan mondtam, odafigyelünk arra, hogy a pénzeket megfelelően költsék el, és ahol lehet, ott megtakarításokat kell nyilván eszközölni. Az intézmények egyike másika például osztozik az épület struktúrában, a parlamenttel továbbá megállapodtunk megállapodott két intézmény arról, hogy a fordítókon közösen osztozunk, így és ehhez hasonló módon keressük a megtakarítási lehetőségeket azért, hogy a pénzt hatékonyan és szerűen költsük el. Persze parlamentként feladatunk az is, hogy a meglévő problémákat szóvá tegyük. Ha például azt látjuk, hogy vannak intézmények, ahol fizetetlen gyakornoki állásokat hoznak létre, illetve ezek a mindennapok részei, vagy ha azt látjuk, hogy a férfiak és nők közötti egyensúly nem valósul meg a posztok szétosztásakor, vagy ha azt látjuk, hogy az előléptetések helyzete nem kielégítő, vagy ami a nemzetek közötti egyensúlyt, a földrajzi egyensúlyt illeti, hogyha például úgy érezzük, hogy egyensúlytalanság áll fenn egyik vagy másik tagállam polgárai javára, akkor persze komolyabban megvizsgáljuk ezeket a visszásságokat, és megnézzük, hogy hogyan tudjuk orvosolni a helyzetet. A jó együttműködés és a problémák megoldásával kapcsolatos együttműködésben az egyetlen fájó pont a tanács. A tanács ugyanis nagyon visszafogott az Európai Parlamenttel való együttműködésben. De azt hiszem, viszonylag jó úton haladunk itt is. Az elnökünk folyamatosan tárgyal ez ügyben, egy belga kollégával együtt, és igyekszünk a tanácssal megállapodni ebben a kérdésben is, azért, hogy a jövőben a tanács is megkaphassa a parlament mentesítését. Természetesen szívesen válaszolok az esetleges kérdéseikre, szívesen válaszol az elnök, asszony és a kollégák is, és bátorítanám önököt, hogy, hogy nyugodtan tegyék fel kérdéseiket. Köszönöm. Herzlichen Dank. Wir machen weiter. Köszönöm szépen. Akkor az ügynökségekkel folytatjuk. a kolléga parancsoljon. So, my name is Petri Sar. Köszönöm szépen, elnök asszony. Petri Szármá vagyok. A Költségvetési Bizottság első alelnöke és az Európai Néppárt frakciójának a koordinátora ebben a bizottságban, a Költségvetés Ellenőrzési Bizottságban. Tulajdonképpen a parlamentben ez a bizottság ennek a munkának a központja, tehát ami megvizsgálja az intézményeket, és azt, hogy jogszerűen végzi minden intézmény a tennivalóit. Anélkül, hogy túl sokat megismételnék abból, ami elhangzott, és elnézést kérek itt a késésért, és nagyon örülök, hogy ilyen sokan eljöttek ebben a, ebbe a szakbizottságba, ennek nagyon örülök, de hát anélkül, hogy átfedések lennének és sokat megismételnék, csak egy valamit szeretnék kihangsúlyozni a mentesítéssel kapcsolatban általában. Nagyon jól megszervezett és részletes, alapos folyamatról van szó. Ez a szakbizottság meghallgatásokat tart, tehát az azt jelenti, hogy meghívjuk azokat a feleket ide, meghallgatjuk azokat a feleket, akiknek a munkáját vizsgáljuk. És pozitív és negatív kritikával is szolgálunk. És az, hogy egy bizonyos mentesítést megadunk-e, vagy elhalasztunk, ez mindig egy alaposan átgondolt döntés. azt pontosan érteni kell, hogy ha a mentesítést nem ítéljük meg, akkor az egy nagyon erős politikai eszköz a szabálytalanságok és hatékonytalanságok orvosolására az Európai Unióban, a költségvetés végrehajtásában. Tehát, hogyha az elszámolás nem világos, akkor az érintett testület köteles a Költségvetés Ellenőrzési Bizottság ajánlásait végrehajtani, mielőtt újra mentesítést kérne és a mentesítés későbbi megadása pozitív jelzés a tekintetben, hogy az európai adófizetők pénzének a felhasználása megfelelő. Kónor azt hiszem elmondta, hogy az Európai Számvevőszékkel szorosan együttműködünk, tehát hogy az Európai Számvevőszék nagyon fontos szereplő ebben a folyamatban, független szervről van szó. Tehát gyakorlatilag egy független külső auditor. Az ECA az EU költségvetésének végrehajtásában vizsgálja a szabálytalanságokat, kivizsgálja az ilyen ügyeket, igyekszik ezeket kiavítatni. Egy szót az EU-s ügynökségekről, a decentralizált ügynökségekről, amelyekről most beszélünk. Én kétszer voltam árnyék előadója a néppártnak az ügynökségek témájában, és a parlament előadója is voltam a 2012-es mentesítésről, és most pedig a 2017-es mentesítésnek vagyok egyik előadója. Mit céloz mindez azt, hogy Európa jobb legyen, jobbá váljon? Persze sok mindent elér ez a munka ami az ügynökségekben folyik. Az Európai Unió hozta létre az ügynökségeket, hogy tudományos és technikai egyéb feladatokat lássanak el, amelyek segítik az intézményeket az EU politikáinak végrehajtásában és a döntéshozatalban. Az ügynökségeket szerte megtaláljuk a különböző tagállamokban, több különböző problémával foglalkoznak, amelyek a körülbelül 500 millió Európai Uniós állampolgár életét befolyásolják. Az ügynökségek nagy hatással vannak a munkára. Az Európai Uniós intézményeket és tagállamokat látják el szaktudással rengeteg különböző területen. Tehát onnantól kezdve, hogy milyen élelmiszereket fogyasztunk, az EFSA-tól kezdve a gyógyszereken át, az EMA-ig, az EMA-n keresztül a vegyszerekig, amelyekkel az emberi szervezet kapcsolatba kerül. Ez az Európai Vegyi Anyagokkal Foglalkozó Ügynökség, az ECHA, nagyon sok különböző területen dolgoznak, és nem csak a tagállami fővárosokba helyezték őket, hanem más városokba is. És akkor még itt van a közlekedés, a biztonság, az alapvető jogok védelme, és így tovább sok terület van. 32 ilyen ügynökség van, és ahogy említettem, az ellenőrzés, illetve az európai pénzek felhasználásának nyomon követése azt célozza, hogy részletesen vizsgáljuk az EU-s költségvetés felhasználását és az ügynökségek munkáját is alaposan megvizsgáljuk. Feladatuk az, hogy függetlenül cselekedjenek, gyakorlatilag az EU-s politikákat támogatva hagyják végje, végre a költségvetésüket, tehát ebbe a struktúrába tartoznak, az elszámolásuknak is meg kell felelni az Európai Uniós szabályoknak. Mi a parlament feladata, mint mentesítési hatóság? Azt kell ellenőrizzük, hogy valamennyi aspektust figyelembe veszik az ügynökségek tehát őket is meghallgatjuk, de el is látogatunk az ügynökségekhez, és részletes kérdőívet küldünk ki, amelyet az ügynökségek minden évben meg kell, hogy válaszoljanak. És természetesen találkozunk az ügynökségek képviselőivel, dolgozóival, sokszor járnak itt nálunk Brüsszelben. Ez a bizottság, ahol most vagyunk, a Költségvetés Ellenőrzési Bizottság, egész évben dolgozik természetesen, tehát ha az ügynökségek mentesítését lezártuk, megtettük az ajánlásainkat több témában, akkor folytatódik a munka. Ezek az ajánlások mire vonatkozhatnak? Mondjuk gyenge pontok a közbeszerzési eljárásban, amelyet az ügynökségek bonyolítanak, vagy gyenge pontok a költségvetés évenkénti végrehajtásában, tehát az éves jellegében vannak átvitelek, és így tovább megnézzük a személyzeti politikát, az átláthatóságot, a belső ellenőrzést, és így tovább nem mikroszinten szeretnénk irányítani az ügynökségek munkáját, hanem a költségvetés felhasználását szeretnénk figyelemmel kísérni és útmutatást adni az ügynökségek feladatainak végrehajtásához. A Költségvetés Ellenőrzési Bizottság a teljesítményre helyezi a nagy hangsúlyt. Tehát nem csak a számokat és a kiadásokat nézzük, hanem az eredményt, mert azt szeretnénk, hogy ennek a munkának legyen eredménye, kézzelfogható eredménye az Európai Unió adófizetőinek pénzét felhasználva ebből legyenek eredmények. Dank. Wir haben noch ein Köszönöm szépen. És Lamajóva kolléganőnek szeretném átadni a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, és mindenkinek még egyszer jó napot kívánok. Mártin Adlabajaba vagyok a Cseh Köztársaságból tehát én egy olyan tagállamból érkeztem, amely 2004-ben csatlakozott, tehát még mindig friss a tapasztalatom az EU-s finanszírozással kapcsolatban, de azt hiszem sokat meg tudok osztani ebből önökkel. Az egyik alelnöke vagyok ennek a bizottságnak, és ahogy mondtam már, nehéz ez a bizottság, kemény itt a munka. De amit én nagyon szeretek, az az, hogy horizontális a munka jellege, tehát mindenre rálátunk, látjuk, hogy mi működik, mi nem működik, és javaslatokat tehetünk, hogy hogyan javítsuk a helyzetet, illetve javítsák a helyzetet az érintett felek. Ezt a fajta képzést nagyon hasznosnak tartom mindenki számára, még az európai parlamenti képviselők számára is. Jó egy ilyet, hasznos egy ilyet megtartani, talán kellene is az európai parlamenti képviselőknek is. Hasznos azt hallani, hogy a különböző mentesítések hogy bonyolódnak, hogyan szervezzük ezeket, és így tovább. Én nagyon szerencsés voltam, mert a mentesítés előadója voltam a politikai karrierem során, itt a második évben az Európai Parlamentben, úgyhogy nagyon jó áttekintést kaptam mindenből, és az együttműködést is láttam. Ezután pedig mindig árnyék előadója voltam a bizottsági mentesítésnek, illetve a közös vállalkozásoknak, és idén pedig a közös vállalkozások mentesítésének előadója vagyok. A mentesítésről már sokat hallottak, úgyhogy a közös vállalkozásokról szólok néhány szót. Mik is ezek a közös vállalkozások? érdemes átgondolni, hogy miért is hozták létre a közös vállalkozásokat, és hogy hogyan működnek ezek. A szerződés 187-es cikke hozta ezeket létre, és olyan struktúrák, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az EU kutatás, technológiai fejlesztés és demonstrációs programjai végrehajthatók legyenek. Tehát ezek tipikusan az Európai Uniót képviselő bizottság, illetve ipari szövetségek és egyéb partnerek akik aktívak a kutatásfejlesztésben. A közös vállalkozások a saját költségvetési agendájukat fogadják el, és a finanszírozást azt általában ö, nyílt pályáztatással bonyolítják, tehát megvannak a saját kedvezményezetjei, közé teszik a pályázati felhívást, és utána biztosítják a finanszírozást. Tipikus közös vállalkozás, és a legnagyobbal kezdek, amelyről majd még később beszélek, a fúziós energia, az ITER. Az ITER felel a tervezésért, kutatásért, gyártásért, minden olyan komponens esetében, amelyekre az ITER-nek szüksége van. Az ITER-ben az Európai Unió is ugye partner, tehát a költségek akár 50%-át vállalja egy békés nukleáris munkáról van szó, Karadásban, Franciaországban. Aztán az Egységes Európai Égbolt, a Cezár, a másik ilyen, egységes vállalkozás, közös vállalkozás, egy légiközlekedési menedzsment rendszer kidolgozásáról van szó, amely nagyon hasznos lesz, és van még hat más közös vállalkozás, amelyek közös kezdeményezések, azért, hogy végrehajtsák a stratégiai kutatások egy részét, és ezeket a JTI rövidítéssel szoktuk illetni. Általában az európai technológiai platformok munkájából származnak. Innovatív gyógyszerekkel foglalkozó közös vállalkozás, el tudják képzelni, hogy mivel foglalkozik ez, gyógyszerek, kezelések, antibiotikumok, és így tovább. Üzemanyagcellák és hidrogén, ez a másik ilyen JIT tiszta, hatékony technológiák bevezetését vizsgálja a közlekedésben, aztán zöld, kevésbé szennyezőbb repülőgépeket készítő, kutató vállalkozás, a tengereket védő, aztán megvan az Excel, elektronikus rendszerek, aztán a digitális gyártási képességek erősítése, és az utolsó ilyen a Shift to Rail nevet viseli, a vasúti infrastruktúrát javítja, remélhetőleg drasztikusan csökkentve a költségeket és növelve a vonatok megbízhatóságot. Ezek tehát a közös vállalkozások, amelyeket szintén ellenőriz az Európai Parlament, illetve a mi szakbizottságunk. És ezen közös vállalkozások költségvetése mennyi? Mondok egy példát, de nem évenként, hanem a jelenlegi MFF-re vonatkozóan, tehát ez a költségvetési időszak, ez a 7 éves időszak, 2020-ban fog lezárulni, és erre a teljes időszakra 1087 milliárd euró, euró a költségvetés, és ezek a vállalkozások ebből 10 milliárd eurót tesznek ki tehát mondjuk 0,9%-a a teljes MFF költségvetésnek a közös vállalkozásokra jut, csak hogy el tudják képzelni. Ahogy mondtam, a legnagyobb ezek közül az ITER, ennek a költségvetése a 7 éves időszakra 3 milliárd euró. És ez 0,27%-a a teljes MMF költségvetésnek. Ezt csak azért mondom, hogy el tudják képzelni, hogy milyen ö, nagyságrendekről beszélünk. A közös vállalkozásoknál hogy zajlik a mentesítés? Mondok egy-két konkrét példát a legutóbbi mentesítési eljárásból, és aztán pedig általános következtetéseket szeretnék levonni a közös vállalkozásokkal kapcsolatban. Először is a JIT-kkel kapcsolatos egyik probléma az, hogy nincs világosan szétválasztva, nincsenek szétválasztva azok a keretprogramok, amelyek kettő vagy annál több évet fednek le. Tehát a végrehajtással kapcsolatos információ és a mutatók nem igazán mutatják e, időben a valódi teljesítményértékelést, emiatt az átfedés miatt. Aztán Komoly probléma egy-két ilyen közös vállalkozásban a közbeszerzés, különösen, hogyha nagy mennyiségekről van szó. A szerződéses idő az általában növekszik a késlekedés miatt, illetve a bonyolult közbeszerzési eljárások miatt. Tehát nagyon fontos ez később a mentesítésre nézve is. Egy-két esetben közös vállalkozásoknál a múltban voltak olyan mentesítési eljárások, ahol csődeljárás indult egy-két kedvezményezett esetében, és nem született kísérlet arra, hogy visszafizettessék a időben a pénzeket, tehát ezek a tipikus problémák, amelyekkel szembeszálltunk, és a múlt években volt konkrét két tipikus példa, az egyik az ITER példája, ahol a mentesítést azért halasztották el, mert a menedzsmentben változások történtek, és ugye mérföldköveket be kellett mutatni a Költségvetés Ellenőrzési Bizottságnak a teljes szervezetre nézve. Egy másik példa, ahol a mentesítést elhalasztották, az Artemis Enyák és az Excel esetében két közös vállalkozás a számviteli év kellős közepén fúzionált, és hát ez nem tette lehetővé, hogy a rövid rendelkezésre álló időben következetes adatokkal lehessen ellátni az ellenőrző számviteli hatóságokat. Tehát ezt csak példaként mondom, de nyilván a menedzsment ugye mindennek, tehát kutatás, fejlesztés, innováció, technológiai fejlődés, nagyon nehéz. Nehéz ezt ellenőrizni az ilyen tevékenységeket, és különösképpen a teljesítményt. Tehát hogyan lehet valóban értékelni a teljesítményt, hogyha valaki valami olyan dolgozik, ami 2030-ban lesz kész. A hibák meghatározása, illetve annak meghatározása, hogy nem teljesítették az outputot vagy a célkitűzéseket, nem biztos, hogy az eredeti feladat jellegét befolyásolja. Elképzelhető néha előfordul, hogy az eredményeket csak megjósolni lehet, eh, legjobb esetben is bizonyos valószínűséggel, de a pontos eredményt nem lehet előre látni. Aztán vannak olyan esetek, ahol a közös vállalkozás teljesítményre, teljesítménye nem csak attól függ, hogy mennyire volt sikeres egy adott kutatási projekt, hanem attól is, hogy vajon jutnak-e következtetésre a tudósok? Nem mindig vezet fix időn, kereteken belül a tudományos vizsgálat eredményre. Tehát amikor a mentesítési eljárás bonyolódik, akkor ezt úgy tekintjük, mint befektetés a jövőbe, és nehéz ezt az egyensúlyt megteremteni. Van egy különleges aspektus itt a gondos kezelésről, ez pedig az, hogy a külső tőkét is mobilizálni sikerüljön, mozgosítani, amely akár ö, több is, mint az európai ö, alapok, amelyek rendelkezésre állnak. Tehát ez sokszor előfordul ugye a közös vállalkozásokban. Ezek a közös vállalkozások nem csak erősítik az európai gazdaságot, hanem ugye a gyógyászat, az atomenergia, a jobb repülőgépek, és így tovább rengeteg területet átfognak, az európai állampolgárok életminőségét javítják, és emiatt lehetetlen, vagyis nagyon nehéz számszerűsíteni az értéküket. És ezért is ennyire nehéz a mentesítés az ő esetükben, és nagyon kiváló költségvetés ellenőrzési bizottsági tagnak kell lenni ahhoz, hogy valaki ilyen feladatokat elláthasson. Köszönöm szépen, és várom a kérdéseiket. Hát Köszönöm szépen. És azt gondolom, hogy a mentesítési eljárás legfőbb blokkjait akkor ezzel megbeszéltük. Hadd kérdezem meg, van-e ötletük, javaslatuk, kritikájuk az elhangzottakkal kapcsolatban? Nincsen. Akkor pedig nézem a napi rendünket, tehát a számvevőszékkel, az Olaffal és a nemzeti számvevőszékekkel, illetve a nemzeti parlamentekkel való együttműködés a következő téma. Ezzel kapcsolatban el szeretném mondani, hogy nagyon nagy érdekünk fűződik ahhoz, hogy az EU források, amelyeket világszerte kiadunk, az ezeket a pénzeket a nemzeti parlamentek is ellenőrzésük alatt tartsák, és érdeklődjenek az iránt, hogy mi történik az európai forrásokkal, és hát természetesen ez a nagy érdeklődésre tart számot részünkről is, hogy önök mindig közöljék velünk azt, hogy ezekben hol tartunk, milyen javítási ötleteik vannak, és hogy ezt kérem, hogy ne is tekintsék ezt valamiféle árulásnak a szülőhazájukkal szemben, hanem minnyáján gond, dolgozunk azon, hogy ebben egyre jobbak legyünk, tehát önöknek ugyanúgy ebben van a szerepük, mint nekünk, tehát önök nélkül mi sem tudunk egészen jól dolgozni, tehát ezért is kérném is önöket, hogy segítsenek nekünk abban, hogy közösen jó eredményeket tudjunk elérni. Tudjuk, hogy ez nem mindig egyszerű, hiszen szankciókhoz is kötődnek ezek a dolgok, hogy bizonyos források visszavonásával, és így tovább is járhat ez, de ha meg mi jövünk rá, akkor így is úgy is megtörténik ez, ha pedig még önök jönnek rá, akkor pedig ezt még aránylag jól el is lehet kerülni. Tehát minden esetre azt gondolom, hogy nagyszerű az, hogyha a hiba kvótákat még ott a helyszínen megállapítjuk, akkor ez eh, sokkal jobban járunk, mint hogyha ezt már itt eh, az, a parlamentben állapítjuk meg, illetve itt a, eh, és ezért is az Európai Számvevőszék 28 tagból és több mint 100 munkatársból áll, és vannak fordítói kapacitásai is, auditorja is, és az együttműködés számunkra rendkívül fontos. De hogyha most erről konkrétan beszélünk, tehát a struktúrás alapok területén például mit ellenőrzünk itt egyáltalán? 2015-ben 1 millió 88 ezer 1 millió 1.081.681 struktúrás alapból finanszírozott projektünk volt, és ezekből 1,1 százalékot a tagállamok kontrolláltak a helyszínen. A bizottság 0,02%-át ellenőrizte a projekteknek, és 0,02%-át a szék a projekteknek, és hogyha megvizsgáljuk, akkor feltétlenül nem ugyanazokat ellenőrizte a bizottság és a szék és ezért szeretném az önök érzékenységét is növelni az irányba, hogy az ellenőrzések gyakorisága, kockázata nem is olyan magas. Gyakorlatilag akkor lehet csak dolgokat néha észrevenni, hogyha a helyszínen történnek ellenőrzések. És ezért is nagyon fontos erről megbizonyosodni, hogy a helyszínen jól menjenek a dolgok, mert hogy ezt nem engedhetjük meg magunknak egyikünk sem, és közösen sem, hogy a a hírnevünk csorbuljon a közvélemény előtt, hogyha az EU projektekkel visszaélések történnek. Tehát emiatt nagyon fontos az, hogy az EU források a lehető legjobb és módon kerüljenek kiadása, és ez ugye a számbevőszék részéről is nyilván szándék, de nagyon jól mutatja, hogy csak 0,02% az összes projektnek kerül ellenőrzésre a számbevőszék részéről. Hát már látszik is, hogy a fő problémánk mi is, hiszen az, hogy a jelentés rendszereinknek nagyon fontos, hogy a valóságon alapuljanak, és ezért is nekünk tudnunk kell azt, hogy támaszkodhatunk-e önökre, az önök kormányára, az önök számvevőszékére, a nemzeti parlamentekre, ez rendkívül fontos számunkra, hiszen ugye mi vagyunk a bizalmatlanok csaphata, hogy itt láthatják, de egyébként az én szemszögemből ez egyébként bevált, ez a bizalmatlanság, és mindig nyitottnak lenni ez iránt. És én azt gondolom, hogy a fékek ellensúlyok rendszere érdekében nagyon fontos, hogy az a sok forrás, amit az Európai Unió igazgat, hogy ez a lehető legvonzóbb és legigazságosabb módon kerüljön elosztásra. És minden egyes visszaélés és csalási eset, amit nem tudunk felderíteni, az az európai polgárok és az európai projekt elleni csalás, és ez minnyájunkat rossz fénybe hoz, hogyha ez bármikor majd később kiderül. Tehát ezért is hogyha ezt a munkát vesszük alapul a hibakvóták alapján a mentesítési eljárással kapcsolatban, a mentesítéssel kapcsolatos javaslatok tükrében, amit a bizottság kiad, a parlament kiad, mindjárt arra vagyunk utalva, hogy ö, mindenhol legyenek olyan emberek, akik ö, ö, szívükön viselik a, ezeknek a források felhasználásának az ellenőrzését, és akik ezt egyébként szívesen teszik, és elkötelezetten teszik. A csalás elleni harc témakörében pedig hadd mondjam el, hogy egy 500 munkatársal rendelkező intézmény nyilván csak egy forró kőre cseppenő vízcsepp hatását érheti el, de, de ez, ez gyakorlatilag nagyon-nagyon kis forrásokkal rendelkezik a hatalmas nagy pénzek tükrében, és hogyha megvizsgáljuk, akkor nem szabad, hogy mi csak egy ilyen fügefa levélként szolgáljunk itt a, a dolgok tekintetében, hanem hogy valóban hozzájárulunk ahhoz, hogy a dolgok jobban működjenek. Az OLAF tehát egy nagyon-nagyon fontos terület, hiszen a csalás elleni harc területei lovasa az európai folyamatokban és az európai együttműködés terén is új hatóságnak számít, nem is olyan régóta létezik, kb. 20 éve alapították meg az Olafot, és kezdetben csak közigazgatási vizsgálatokat, tehát, nem, tehát büntető jogi vizsgálatok lefolytatására nincsen mandátuma, és tehát például a, az például a bankszámla dokumentumokat például nem foglalhat le az adott országokban, hanem arra van utalva, hogy a nemzeti hatóság és a nemzeti bűnüldözési hatóságok segítik a munkáját, és ezért is alapítottuk meg az Európai Államügyészséget, aki 2020-ban kezd el dolgozni, ez egy pénzügyi államügyész lesz, aki az európai tagállamokba beléphet, de nem feltétlenül kell, hogy ezt megtegye. A legtöbb ö, ö, tagállam belépett ebbe a körbe, azok az országok Dánia, Írország és Nagy-Britannia nem léptek be, akik eddig is kimaradtak az ilyen dolgokból, és Svédország, és sajnos Magyarország, és sajnos Lengyelország sem lépett be. Ugye ez azért is olyan sajnos, mert Magyarország és Lengyelország nagy forrásokban részesül az európai forrásokból, és ezért azt gondolom, hogy ha valaki európai tagállamként nem lép be az Európai Államügyészség körében, akkor ez ne kapjon pénzeket, és remélem, hogy ez a merész döntés még megszületik, hiszen azt gondolom, hogy az európai költségvetésből részesedő országok, hogyha nem tudjuk garantálni, hogy ezek a tagállamokban ezek a dolgok megtörténnek, akkor ez egy fontos szempont lehet. Tehát ez egy nagyon fontos terület, és nagyon nagy agályok vannak ezzel kapcsolatban, hiszen azok, akik a nemzeti rendőrség segítségével az államügyészség részéről a nemzeti bűnüldözési hatóságoknak megküldi ezeket a megkereséseket, Hát akkor biztonság kell lennie abba, hogy ezt a nemzeti hatóságok nyomon fogják követni, de ezt azonban jelen pillanatban ebben nem bízhatunk. Jelen pillanatban nem azért, mert a bűnöldöző hatóságok ezt ne akarnak megtenni, hanem azért, mert hogy nagyon hosszasak ezek az eljárási idők a nemzeti tagállamokban. 26 36 hónap a megküldés se maga, majd ezt követően 20 hónap amíg feldolgozhatják és válaszolhatnak, és hogyha 60 hónap az elévülés, hát akkor gondolhatjuk, hogy itt már szinte majdnem az elévülésbe ütközünk, tehát gyakorlatilag itt egy hatalmas nagy feladatkör áll még előttünk. A nemzeti számvevő székek az EU forrásokkal kapcsolatban különbözőképpen mutatkoznak aktívnak, külön, nagyon jó tapasztalataink is vannak, de vannak olyan tapasztalataink is, hogy a számvevő székek nagyon különböző jogi alapokon dolgoznak, és különböző illetékességek alapján dolgozhatnak a tagállamokban, a hogy ők maguk is aktívá válhassanak, hogyha adópénzek elbocsékilásáról van szó. Tehát a kérdés az az, hogy az adott tagállamban mekkora illetékessége van egy számvevőszéknek, hiszen nagyon sok illetékesség az általában azt szokta jelenteni, hogy az a saját adópénzek és az európai adópénzek sorsát is nagyon figyelemmel kíséri tehát ez arányos, gondolom, a jogosultságokkal. Tehát ez egy tanulság számomra, hogyha mi tényleg támogatni akarjuk az országokat, akkor a nemzeti számvevőszékeket megfelelő jogi alapokra kell helyezni, és ez egyébként a bizottság képviselője számára egy kérés lenne részémről. Gondoskodjunk arról, hogy minden ö, csatlakozni kívánó tagjelölt országban a nemzeti számvevőszék megfelelő jogi alapokra kerüljön, mert hiszen csak akkor számíthatunk arra, hogy nemzeti nemzeti szinten is, illetve majd az EU pénzek alapján is elérjék azokat az eredményeket, amiket várunk tőlük. Én ezt nem is értem egyébként, hogy ezt már korábban is miért nem tűztük zászlónkra, sokkal inkább, mint eddig. A nemzeti parlamentek nagyon nehéz ügyfelek számunkra, önök is nagyon nehéz ügyfelek számunkra, azért is, mert hogy a nemzeti parlamentek, amikor ilyen rendezvényeket felkínálunk nekik, hogy tartsunk együttes üléseket, és gondoljuk ki, hogy hogyan tudnánk a dolgokat még jobban csinálni, az akkor az a tapasztalatunk, hogy a nemzeti parlamentekből a delegációk nem látogatnak el hozzánk. Azok, akik EU pénzeket kapnak, ez is egy tapasztalat itt a bizottságunkban, elfogadják, elköltik, és egyébként nem nagyon foglalkoznak vele a továbbiakban. Tehát a célunknak annak kell lennie, hogy ez a folyamat, a folyamat szemlélete érvényesüljön, hogy lássuk, hogy mi történik a pénzekkel, és hogy hogyan lehet utána a kormányokat felszólítani arra, hogy bizonyos dolgokat valóban meg is javítsanak és ezért is olyan fontos az, hogy ö, ugye hát a, nem csak a, a, ugye az ellenzéki pártok nyilván, hanem, ö, hanem a kormánypártok részéről is szeretnénk, hogy ezeket olyan intézménynek tartsák, amelyek közösen képesek jobb eredményeket a későbbiekben elérni. Tehát amikor a helyszínen vagyunk missziókon, akkor mi nagy súlyt helyezünk arra, hogy mindig találkozzunk az Európai Bizottság, a Költségvetési Bizottságokkal az adott nemzeti parlamentekben, és sajnos jelen pillanatban hát nem tudunk a nemzeti parlamentek napirendjéhez alkalmazkodni. Tehát ez a gond, hogy, hogy általában amikor mi elutazunk, akkor vagy farsang van, vagy éppen röviddel karácsony előtt, vagy éppen mindenki nyaralni utazik, vagy pedig már a legtöbben nyaralnak és akkor nagyon véletlenül néha azért még tudunk találkozni néhány parlamenti képviselővel az adott fővárosokban, de az, amit mi szeretnénk, az igazi párbeszédet, az általában a nemzeti parlamentek hiányos érdeklődése miatt és bizonyos időponti egyeztetési zavarok miatt nem nagyon sikerül, és ezért is ez minket érdekelne, és ha önök ebben az ügyben tenni, tennének valamit, akkor mi nagyon örülnék, hogyha önök is meghívnának bennünket, és mi ezt megoldanánk, hogy el is jöjjünk önökhöz. Ennyit szerettem volna elmondani erről a témáról, és akkor azt gondolom, hogy most, most az önökön a sor, önöknek van most lehetőségük arra, hogy ö, hozzászóljanak. Albániából Gilameti asszonynak szeretném megadni a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm a meghívást a mai konferenciára. Nagyon örülünk, hogy megvitathatjuk önökkel ezt a rendkívül érdekes ügyet, ami nem csak az európai adófizetők szempontjából fontos, hanem mindannyiunk szempontjából, hiszen az a pénz, amit a mi támogatásunkra fordítanak, az végül is közberuházások formájában ölt testet, és nagyon fontos a follow-up ezzel az össze, ebben, ebben az összefüggésben a gondosságnak megfelelően. Nálunk Albániában van egy magas állami ellenőrző szerv, amely egy független szerv, és amely elvégzi a közpénzügyek auditját, ellenőrzését, azzal a céllal, hogy megállapítsa a költségek összegét, és egy 2015-ös törvénymódosítás értelmében a költségvetési teljesítmény értékelése is a feladata. A pénzügyminiszter is részt vesz a follow-upban, ami az európai pénzek elköltését és visszatérítését illeti. Ahogyan ön is elmondta, elnök asszony, Ezeket a pénzeket nem csak az OLAF, az Európai Csalás elleni hivatal monitorozza, hanem nálunk is a, van egy magas szintű intézmény, amely ugyanezt az ellenőrzést elvégzi. Ugyanaz az intézmény ez, amelyet már az imént említettem. Ez a szerv jelentést készít a szakbizottságunk számára, és az állami auditáló iroda vagy hatóság munkája szempontjából fontosak az értékelések is, amelyeket elvégez, de fontosak az ajánlások is, amelyeket megfogalmaz. Emellett feladatai közé tartozik az ajánlásai végrehajtásának a follow-upja, ellenőrzése. Azt tapasztaltuk, hogy az ajánlásokat nem hajtják végre teljes körűen. Annak érdekében, hogy ezt orvosoljuk, létrehoztunk a szakbizottságon belüli egy, belül egy albizottságot, amelynek az a feladata, hogy végrehajtsa az albány kormány költségvetési hatóságának ajánlásait. A törvények értelmében a költségvetés végrehajtásának auditálását is bevezettük, amely az összes közbeszerzési folyamatra is kiterjed. Régebben csupán a költséghatékonyságot vizsgáltuk, az tehát, hogy a legolcsóbbban szolgáltató pályázó kapja meg a projektet, a költségvetési teljesítményt korábban nem vizsgáltuk, de ezt most már orvosoljuk. Sokkal nagyobb figyelmet fordítunk a költségvetési teljesítményre, illetőleg a közbeszerzésekre is, hiszen fontosnak tartjuk, hogy észszerűen költsük el a pénzt, illetve olyan infrastruktúrális projektekbe ruházunk be, amely az adófizető polgárok előnyére is válik. A szakbizottságunkban Szerveztünk nyilvános meghallgatásokat is. Fontos, hogy az érintett miniszterek is beszámoljanak a szakbizottságunk előtt, arról, hogy hogyan hajtották végre a költségvetést, illetve mennyiben fogadták el és hajtották végre az auditáló hatóság ajánlásait. Emellett vizsgálódást is, vizsgálatot is végrehajthatunk mindazon esetekben, vagy vizsgálatot kérhetünk mindazon esetekben, ami, amelyek esetében bizonyítottan csalás történt. Ami a regionális együttműködést életé, hiszen ez is hozzátartozik a ma megtárgyalt témánkhoz, biztosíthatom önöket arról, hogy Albánia és az összes szomszédja is elkötelezett továbbra is amellett, hogy olyan projekteket hozzunk létre, amelyek nem csak sikeresen élnek az EU-s támogatás lehetőségével, hanem meg is felelnek az elvárásoknak, tehát vonzó piacokat hoznak létre például az összes érdeklődő fél számára. Előre is köszönöm az esetleges válaszokat, reakciókat a felszólalásomra, és jelezném, hogy a következő részben is szeretnék majd hozzászólni. Nagyon szépen köszönjük a visszajelzést, Filipovszki asszony következik ismét. Zahvaljujem. Köszönöm szépen. Egyetértek önnel, elnök asszony, abban, hogy az Európai Uniós források felhasználásának hatékonyan kell történnie, és hogy folyamatos párbeszédre van szükség. A nemzeti parlamentek és az önök szakbizottsága között. Az Európai Parlament Költségvetés Ellenőrző Szakbizottsága és a mi szakbizottságunk között. Szeretném elmondani, hogy Szerbia elfogadott egy stratégiát a csalások és szabálytalanságok elleni fellépésre vonatkozóan, ami az EU-s támogatásokkal való visszaélést illeti. Ez a stratégia 2017-től 2020-ig terjed, és ezt kíséri egy cselekvési terv is a stratégia végrehajtását illetően, amelyet a kormány 2017. októberében fogadott el. Ennek a cselekvési tervnek a megvalósításával összhangban Szerbiának van egy olyan intézménye vagy szerve, amely foglalkozik az Európai Uniós pénzügyi támogatás végrehajtásával, az abban megmutatkozó visszasságokkal, és vizsgálja az előcsatlakozási segítségnyújtás szabályának való megfelelést. Ez a felülvizsgálati szerv megerősítette kapacitásait, növelte munkatársai számát, és kidolgozott egy IPARD felülvizsgálati stratégiát, amelynek seg- és egy olyan eljárást, amelyel megpróbálja megfelelően végrehajtani a tevékenységét. Mit jelent ez a gyakorlatban? 2017 során a csalása és visszásságokkal foglalkozó osztály, amely az EU-s támogatások ügyével foglalkozik külön, négy administratív szintű visszaélést tapasztalt, ebből az egyik az alapval e, való együttműködés sem függött össze, a többi három pedig a pénzügyminisztériumon belüli EU-s támogatások felhasználására vonatkozott. Emellett 2017. decemberében, december 12-én volt egy tárgyalás az OLAF képviselői és a szerb kormány képviselői részvételével. Itt elhangzott, hogy szeretnénk a az együttműködést megerősíteni. Született egy megállapodást az együttműködésről a szerb és az OLAF között, amelyel definiálják, definiálták a kölcsönös együttműködés és a különböző hatáskörök kérdését is. Köszönöm szépen. Von Fajro Macedónia. Macedónia képviselőnek adom meg a szót, tessék. Okay, thank you. I'm a gentleman, but it... Memedi úr következik. Úriember vagyok, de ez igazából nem számít most itt. Nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek. És én is szeretnék hozzájárulni ehhez az eszmecseréhez nem vagyok közgazdász, de megpróbálom a tőlem telhető legjobbat megtenni, és hozzászólni a témához. Nem vagyunk annyira jók még az EU-s pénzek felhasználásában. Én Macedóniáról beszélek persze, de azt hiszem, hogy a többi nyugat-balkáni országra is igaz ez. Nem fogok most a többi országról beszélni, hanem csak Macedóniára szorítkozom. Azt gondolom, hogy eddig nem végeztünk jó munkát azoknak az alapoknak a felhasználásában, amelyek rendelkezésre állnak. Például a határon átnyúli együttműködés, vagy más tevékenységeket támogató európai alapok esetében. A határokon átnyúli együttműködés az jó, de azt hiszem, majd később erről úgy is beszélünk, a statisztikák itt mutatják, hogy itt azért elég jók vagyunk. Amit önök mondtak, többször is említettek, az az, hogy a parlament milyen szerepet játszik. Hát tulajdonképpen a parlament nem játszik semmilyen szerepet, nem csak az EU-s pénzek esetében, hanem még a saját nemzeti költségvetésünknél sem. Miért mondom ezt? Annyi ügynökség van, hogy oda megválasztunk képviselőket, megválasztunk embereket, de aztán semmifajta ellenőrzési határ, hatáskörünk nincsen. Ők minden évben beszámolnak, és ennyi. Nem szavazunk, semmit nem mondhatunk ezeknek az ügynökségeknek parlamentként pedig mi hoztuk őket létre. És ide tartozik a Nemzeti Számvevőszék is. Tehát gyakorlatilag nincs nagy hatalmunk. És nagy örömmel hallom, hogy, és egyet is értek önökkel, hogy önök azt szeretnék, hogy a parlamenteknek legyen felülvizsgálati szerepe, ellenőrizni tudja nem csak az EU-s pénzeket, hanem a nemzeti költségvetéseket is. Mi nem tartunk itt. Azt hiszem, hogy ami a visszaéléseket illeti, tehát az EU-s forrásokkal való visszaéléseket, nagyon óvatosnak kell lenni. Azért, mert nekem úgy tűnik, lehet, hogy tévedek, de úgy tűnik számomra, hogy apránként egy hálózatot hozunk létre olyan személyekből, akik aztán nagyon egészen profi szinten űzik a pénzügyi visszaéléseket az EU-s alapokkal kapcsolatban, és hát sajnos azt kell mondjam, hogy bizony tagállamokban is vannak ilyen emberek, akik ebben részt vesznek. Úgyhogy nem tudom, hogy könnyebb a Nyugat-Balkánon pénzre szert tenni, mint más államokban, de én tényleg azt gondolom, nagyon határozott meggyőződésem az, hogy önök is, és mi is figyelembe kell, hogy vegyük, hogy mi történik a valóságban, és hogy hogy jönnek létre ezek a hálózatok. Én elég jól tudom, hogy mit tesznek, de nincsen semmi eszköz a kezemben, hogy megállíthassam őket akár nagykövetségekről is szó van, akik Európai Uniós országokat képviselnek, vagy e, olyan személyek, akik ezen követségeken kívül vannak. Én nagyon őszinte vagyok, szerintem őszintén szembe kell nézni ezzel a problémával, és az egyik gondolat, amelyet önök javasoltak, az valóban az, hogy a nemzeti parlamentek valódi felügyeleti és ellenőrző szerepet játszhassanak a nemzeti, illetve az EU-s finanszírozás felhasználásában. Köszönöm szépen! Thank you so much, and we will take this into... Köszönöm szépen, figyelembe fogjuk ezt az észrevételt venni, amikor majd a munkánkat vizsgálj, a munkát vizsgáljuk. Köszönjük szépen ezt az észrevételt! Hadajóna asszony Koszovóból elnézést kérek, hogyha rosszul ejtem ki a neveket. Köszönöm szépen. Elnök asszony, szeretném megköszönni a meghívást, amely lehetővé tette, hogy részt vegyünk itt ezen a mai eseményen, ezen a meghallgatáson. Figyelmesen hallgattuk a beszámolókat, a magyarázatokat, a Költségvetés Ellenőrzési Bizottság munkájáról, illetve a különböző eljárásokról. Ami Koszovot illeti, itt tulajdonképpen megvan annak az előnye, hogy már olyan jogszabályt fogalmaztunk meg és fogadtunk el, amely szinte teljesen harmonizált, tehát igazodik az Európai Uniós joganyaghoz. Ezek a normák tehát megfelelőek, és a az állami finanszírozásról és felelősségről szóló törvény értelmében a pénzösszegek felhasználása az megfelel a szabályoknak, a koszovói parlamentnek megvan a saját szerepe, mi is tartunk meghallgatásokat az állami költségvetésből részesült kedvezményezettek részvételével, és gyakorlatilag három havonta kötelessége, három havonként jelentkező kötelesség ez, hogy egy jelentést készít, készítsenek arról, hogy hogyan költik el az állami költségvetést. Ezen kívül a parlamentünk éves beszámolót is kap a költségvetés felhasználásáról, és ezt megvitatjuk, és a végén pedig szavazás tárgyát képezi, tehát el lehet utasítani, hogyha nem felel meg a jogszabályoknak. Az elejétől kezdve létezett nálunk a számvevőszék, az audit feladatokat ellátó hivatal. Ez egy független intézmény, és így is működik. az elejétől kezdve független szerv volt. A feladata az, hogy rendszeres auditokat végezzen valamennyi költségvetési intézménynél, tehát az állami költségvetést végrehajtó intézményeknél. Ez a szerv végzi az állami testületek munkájának auditját, tehát akik állami pénzeket használnak fel. Ez egyébként egy friss fejlemény, viszonylag friss fejlemény. Én úgy gondolom, hogy nagyon pozitív, hogy 2009-ben létrehoztunk egy bizottságot. Ez egy olyan külön bizottság volt, amely csak és kizárólag az állami pénzek felhasználását vizsgálja, tehát az állami költségvetés elköltését. Az auditorok jelentéseit kiértékeli, a teljesítményről szóló jelentéseket is, és ezután ajánlásokat fogalmaz meg, ezeket az ajánlásokat a parlament megvitatja és szavaz, és ennek a bizottságnak a léte tette lehetővé, hogy jobban tudjuk figyelemmel kísérni Koszovóban az állami pénzek felhasználását. A bizottság az a Költségvetési és Finanszírozási Bizottság név alatt működik, és figyeli a felhasználást, a köcsögetés felhasználását, a monitoring bizottság pedig a szabályok betartását figyeli a költségvetés végrehajtási szakaszában. Azt mondanám, hogy a munka szintje, minősége kielégítő, de nem jelenthetjük ki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 Koszovóban. Én Petrusz úr beszámolóját nagyon nagy figyelemmel hallgattam. Különösen e, azt a részt, amikor ő megemlítette azokat az Európai Uniós ügynökségeket, amelyek a tagállamok területén működnek. És engem nagyon érdekelne, tehát tulajdonképpen ez egy kérdés, hogy volt-e valaha arra példa, hogy egy Geolex misszióról jelentést készítettek. Ugye ez a misszió hozott létre intézményeket Koszovóban, és figyelemmel követte a jogállamiság végrehajtását. azt, hogy politikailag ne lehessen beavatkozni a jogállamiság megvalósításába. Ugye tudjuk, hogy az igazságszolgáltatás az EULEX misszióhoz tartozott, azt látjuk, hogy a koszovói bíróságok munkájának az eredménye nem volt túlzottan pozitív hatással a társadalomra. És mivel ez volt, az EULEX volt a testület, amely végrehajtási szempontokból a bíróságokat működtette, a teljesítményüket befolyásolta. Ezért kérdezem, hogy volt-e valaha olyan beszámoló, ami erről született, tehát hogyan használták föl az EU-s alapokat Koszovóban, hiszen Petri úrtól itt hallottuk, hogy az a cél, hogy kiderüljön, hogy a kedvezményezettek megkapták-e a finanszírozást, és hogy ez a finanszírozás, ez eredményeket hozott-e, tehát bölcsen használták-e fel, sikerült-e elérni az eredeti kitűzött célokat. Az igazságszolgáltatást említettem, de említhettem volna bármely más területet. Köszönöm. Köszönöm szépen ezeket az információkat, és nagyon köszönöm ezt a kérdést is. Az Alexen keresztül már nagyon intenzíven együtt dolgoztunk a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság Koszovóban az elmúlt 15 évben legalább háromszor látogatást tett, és egyszer én is egyébként részt vettem ezen az úton. Az oilex nagyon intenzíven foglalkoztunk, és amit hát ön elmondott, annak azért persze nem örültem annyira az Oilex hatékonyságát illetően, hiszen ö, én ö, annak idején a külügyi bizottsággal tanácskoztam, az OILEX látogatásaival kapcsolatos jelentésről is, és a külügyi bizottsághoz is eljutottak az OILEX jelentései, de akkor ezt, ezeket az ajlex jelentéseket mi is feltűzzük a következő üléseink valamelyik napirendjére, és beszámolunk majd arról, hogy hova jutottunk, és amit elmondott, ez nagyon komolyan kell, hogy vegyük, hiszen ez egy nagyon komoly és drága, költséges misszió számunkra és a tagállamok számára, tehát emiatt ez nagyon elszomorító, hogyha a helyszínen ilyen a dolgokkal kapcsolatos vélemény, és ezeket a nehézségeket, akkor mi most tudomásul veszük és foglalkozni fogunk vele, és értesíteni fogjuk Önt is arról, hogy a tanácsadásaink eredményeként milyen eredményre jutottunk, és kérjük, hogyha esetleg Önök statisztikával rendelkeznek, vagy a, a, a bármilyen konkrét jelentésekkel, adatokkal, akkor ki, ha lehetne, akkor persze angolul lenne ez nagyon hasznos, ha ezt eljutatná hozzánk, mert az Európai Uniós nyelveken kívüli nyelvekkel azért eléggé nehéz dolgunk van, tehát ezért az ön javaslatát kérdésével foglalkozni fogunk, megnyitjuk ezt újra ezt a témát, és már két éve ugyanis nem foglalkoztunk az öldex és ezért ez most nagyszerű lehetőség lesz arra, hogy ezt akkor most mégiscsak megtegyük. És akkor most szeretnék is áttérni a mai rendezvényünk második részére, hogyha most nem jelentkezik más szóra, és akkor szeretném Celler és Klinc kollégáknak megadni a szót, hogy beszélnek a témájukról. Klinc úr szó. Köszönöm szépen, elnök asszony! Ön szeretne hozzászólni? Nem. Akkor tehát szívből köszönöm, elnök asszony, és tudjuk azt, hogy a regionális együttműködés feltételét jelenti annak, hogy egy jó szomszédsági viszonyról beszélhessünk, és hogy a politikai helyzet az érintett régióban stabil és stabilis marad, és éppen ezért lehetőség áll fenn arra, hogy a gazdasági lehetőségekkel éljünk. És ennek érdekében persze bizalmi viszonyt kell kialakítani, és ez nagyon fontos fontos, hiszen ezt nem lehet törvényhozással pusztán elérni, hanem ennek bizonyos időtartamon keresztül kell megvalósulnia, ami alatt az ember érzékeli azt, hogy az együttműködés gyümölcsöző minden résztvevő számára, nem csak az egyik fél számára, hanem minden érintett partner számára. És ez eh, a nyugat-balkáni térségben lévő összes partnerünk eh, szemszögéből eh, érvényes, és ezért nagyon köszönöm az itt elmondottakat az önök részéről. Én csak Albániát ismerem egyébként személyesen, a többi országot nem, aki most itt ma képviselteti magát, és éppen ezért nagyon is rá vagyok utalva arra, hogy az önök személyes beszámolóiból kapjak információkat arra nézve, hogy mi történik jelenleg ezekben az országokban. Ezek ezek az országok az Európai Unió számára nagyon fontosak, hiszen Európa részei, és hogyha megnézik az Európai Parlament Strasbourg épületét, ami a legfelső szinten még nincsen elkészítve, tehát virtuálisan rá akar mutatni arra, hogy Európa, az Európai Unió még nem teljes. Ez főként arra is akar utalni, hogy a nyugat-balkáni államok még nem részei az Európai Uniónak. Azonban közép és hosszú távon nagyon is célja az integrációs igyekezeteknek, hogy ez így legyen. És ezt pedig csak úgy tudjuk elérni, hogyha ezek az országok lépésről lépésre kerülnek közelítésre az Európai Unióhoz, és az Európai Uniós értékek mellett letehetik a voksukat, amikre az Európai Unió épül, és ez pedig hát nem csak ugye jó mód és békesség és stb., hanem hát az európai térség az az európai jog alapján áll, és ez magától értetődő. Tehát éppen ezért nagyon fontos, hogy ezt a szempontot kell minél inkább előtérbe helyezni. Ezek a flagship iniciatívák, amiket a bizottság beindított, ezeknek éppen, hogy ez a szemszöge, hogy a jog szerepét erősítsék, és erre mutatnak ezek a kezdeményezések, és hát éppen ezért ezeket nem is lehet eléggé fontos, a fontosságokat eléggé kiemelni. Tehát itt ez ugye projektmunka, és a láthatósága a transnacionális és határokon átnyúló partneri kapcsolatoknak, és mindezek pedig a, rá kívánnak mutatni arra, hogy mit lehet elérni ezen a területen, és ezért köszönöm Akkerman asszonynak és más kollégáknak, Saplicki úrnak a, biz, a titkárság részéről, a koordináció részéről, és Szeller úrnak is köszönetemet elmondani itt sorainkban. A tanulmányból nagyon jó kiderül az, hogy jelenleg hogy állunk. Ugye nyilván ez nem egy egyszerű eset, hiszen nem könnyű a, annak a mértékét megítélni, hogy milyen mértékben sikerült a célokat elérni, de azért, ha megnézzük azt, hogy hogy állunk, azért eléggé jól láthatjuk azt, hogy mi, mennyi forrást fordítottunk arra, hogy ezeket az országokat közelítsük az Európai Unióhoz, és ez az egyik európai finanszírozási idő szakról, időszakra növekedtek 21-27-re, és 14,5 milliárdot fordítottunk erre a célra. Tehát ez azt gondolom, hogy nagyon optimisták lehetünk azt illetően, hogy ezeket az országokat közelítsük méghozzá szisztematikusan az Európai Unióhoz, és ez nem csak azért olyan fontos, mert hogy időközben ez a régió már más aktőrök részéről is célterületé eh, vált. Törökország, a Golf államok és Oroszország is nagyon aktívá vált, és egyébként sokan azt állítják, hogy a kínaiak is nagyon jól felismerték a potenciálokat ezekben az országokban, tehát éppen ezért is olyan fontos, hogy mi a ugye most a 28-ak, illetve hát majd a jövőben a 27 tagállam még aktívabban próbálja ezeket az államokat közelíteni hozzánk. Igen, elnézést, mondja az elnök asszony Celer úr, a társ jelentéstevő, aki most megkapja a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, és én is csatlakozni tudok ahhoz, amit Klintz kolléga már elmondott. Ugyanis, hogyha a nyugat-balkáni országokban járunk, akkor ott továbbra is a polgárok részéről nagy készséget tapasztalunk, hogy szeretnének az Európai Unió tagállamává válni, és ez néha már tényleg a türelmetlenségbe csapát, mint utolsó stádiumba, hogy a csatlakozási folyamat miatt már átváltott egy ilyen türelmetlenségbe, de hát a viszonyok azért olyanok, amilyenek, és ezért is, ahogy az elnök asszonyunk már elmondta bevezetőjében, a mai napon, hogy az Európai Unióba való belépésnek kritériumai vannak, ezek az úgynevezett kopenhágai kritériumok, és ezért kérném önöket arra, hogy ezeket ö, vegyék figyelembe, hogy 1995-ben fogadta el ezeket az Európai Tanács, ez az egyik. A másik, tehát alapvető kritériumok, a, közé tartozik az institucionális intézményi stabilitás, a jog, állami rend, az emberi jogok és, az emberi ki, és a kisebbségek tiszteletben tartása. A másik egy működőképes piacgazdaság működése, és az hogy ugye felvessék a versenyt az Európai Unió piacán belül, és a tagságból eredő kötelességek teljesítésére való képesség és egy bizonyos közös szabályrendszer, normák és politikai szabályrendszer felvállalása, hogy a részesei lehessenek a politikai, gazdasági és pénzügyi uniónak. És ezek a standardok és, és normák, ezek pedig nem, hogy csökkennek, hanem gyakorlatilag egyre számosabbak, és ezért már jó néhány tagállam számára is jelen pillanatban a bevezetésük, illetve a végrehajtásuk egyre nagyobb kihívásokat jelent. Tehát az első kritériumot viszont az intézményi stabilitást kell az intézményes jogállamiság érdekében az emberi jogok és a kisebbségek tisztelete, ezeket kell elsődlegesen a jelölt országoknak teljesíteniük. Tehát az éves jelentésekből, amelyeket a bizottságtól kapunk, ezek a pontok folyamatosan figyelembevételre kerülnek, és van egy fontos pont, hogy megpróbáljuk megítélni azt, hogy az állami forrásokkal való visszaélés, ahogy ezt mondani szoktuk, a korrupció milyen mértékben sikerült visszaszorítani, hogy a, az állami forrásokat, amelyeket ugye az adófizető, saját ország adófizetője, vagy az Európai Uniói adófizető, a segélyekből, illetve a szomszédsági alapokból kerültek folyosításra, tehát hogy ezeket a forrásokat milyen módon sikerült cél hoz kötötten kiadni, és nem pedig valakinek a személyes meggazdagodása céljából kiadni. És megállapítható, hogy ugyan előrelépés állapítható meg ez egyes országokban ezen a téren, azonban továbbra is nagy kihívások maradnak a korrupció elleni harc terén. Ahogy már ezt említettem, a téma egyébként azt jelenti, hogy nagyon fontos a határon átnyúló kooperáció figyelembe vétele, és a nagyon sok polgárnak a türelmetlensége, főként a fiatalok türelmetlenségét én nagyon jól meg tudom érteni, na de ezzel egyidejűleg nekünk a kritériumok és normák betartására is ügyelnünk kell. És hogy ezen a téren a közelítést az Európai Unió irányába, illetve az együttműködés növelését tudjuk növelni, ez egy az európai teritoriális együttműködés terén nyíltak meg lehetőségek az együttműködésre, amelyek jogi alapjai is kiterjesztésre kerültek, és új rendeletek alapján is biztosításra kerültek, ezért én azt javaslom, hogy ezt az utat vállaljuk fel, és ne csak annyira a társulás politikai folyamatára koncentráljunk, amit hát nyilván természetesen tovább kell folytatnunk, de én azért óvnék az optimizmustól, hiszen 2025 az az év, amit jelen pillanatban erre megneveztünk, amikorra a nyugat-balkáni államoknak feltétlenül be kellene lépniük az Európai Unióba, de azt gondolom, hogy ez a társulási folyamatban elért eredményektől is függeni fog, és hogy ez 2025 lesz, vagy akár előtte, vagy utána lévő időpont lesz ez, az majd még majd meglát, látjuk, de lehetőségek, amelyek már addig is rendelkezésre állnak, azokat ki kéne használni az erő teljesebb együttműködésre. És Klinz kolléga már jól elmondta, hogy vannak más aktőrök is a világon, akik már a nyugati Balkán államok kegyeiért harcolnak, és szeretnék őket egy újabb globalizált politikanak megnyerni. De hát a kérdés az végső soron az, a nemzeti parlamentekben ülő kollégák kérdése is, hogy milyen utat szeretnének választani. Én tudom, hogy néha van az a fárasztó, fáradtságos utat az Európai Unióhoz való belépés irányába, vagy pedig valaki másnak adjuk egy gyors pénzügyi előny miatt a kegyeinket. Igen, meg adom a szót a tanulmány bemutatására. Thank you. Um, the... Köszönöm szépen. Elvileg diákat is hoztam magammal. Ez tulajdonképpen nem is egy tanulmány, hanem egy briefing, egy tájékoztató anyag, amelynek egy kicsit más a felépítése, egy kicsit más fajta gyakorlatról van szó. So, um, yes, the objectives of the... Uh... A briefingnek a célja az, hogy felmérjük az EU-s támogatások láthatóságát és hatékonyságát a nyugat-balkáni térségben, különösen ami a határokon átnyúló együttműködést illeti. Hangsúlyoznám, hogy ez nem egy értékelés, nem egyfajta felmérés A kutatás, a kutató munka még mindig zajlik némileg, Folyamatosan vizsgáljuk az új dokumentumokat, amelyeket küld nekünk a DG-nél és más forrásokból is származnak ilyen iratok. Ahogyan a legelején elmondtam, ez nem tanulmány, hanem briefing, tájékoztatóanyag, ezért a terjedelme és a költségvetése is korlátozott. A kutatás leginkább abban áll, hogy néhány stratégiai szereplőt meginterjúvolunk, ide tartoznak például a DG-nél a különböző nyugat-balkáni delegációk és bizonyos tagállami irányítóhatóságok is, akik részt vesznek határokon átnyúló programok koordinációjában és az Interregben. A nyilvánosan hozzáférhető információkkal dolgozunk többek között. Ilyenek az értékelési jelentések, iránymutatások, a láthatóságot és a jelentéstételt illetően is hasonlók. Röviden áttekintést szeretnék adni önöknek a finanszírozással kapcsolatban. Összességében a 2007 és 2013 közötti időszak epáját illetően az EU-s allokációk 11,5 milliárd euróra rúgtak, beleértve Törökországot is, a második EPA körben, az EPA 2-ben az allokációk 11,7 milliárd euróra rúgtak, a nemzeti programok pedig a túlnyomó többségét adják ennek az allokációnak, körülbelül 70%-ról beszélhetünk. Ami a nyugat-balkáni térséget illeti, a nemzeti programok körülbelül 4 milliárd euróra rúgnak az EU-s támogatásokból, a regionális térségi programok pedig, beleértve Törökországot, 3 milliárd euróra rúgnak. Ami a határokon átnyúló együttműködést illeti, az EPA országok között a nyugat-balkáni térségben, ez körülbelül 83 millió eurós összeget jelent. Az EPA 1 esetében, csak összehasonlításképpen mondom, a felszínen úgy tűnhet, hogy a határokon átnyúló együttműködésre vonatkozó allokáció csökkent, mert az EPA esetében eredetileg 97 millió euró volt, de 30 3 millió eurót fordítottak összességében azokra a határon átnyúló projektekre, amelyek Horvátországot is érintették. Hogyha ezt a 33 milliót kivesszük, akkor a több mint 80 millió eurót az EPA 2 esetében összehasonlíthatjuk az EPA 1 60 valahány milliójával, tehát nincs szó csökkenésről. A határokon átnyúló együttműködés fő témái, amelyek támogatást kaptak a turizmus, a kulturális és természeti örökség, környezetvédelem, a foglalkoztatás és a szociális inklúzió, társadalmi befogadás. fontosnak tartom megemlíteni azt, hogy jelentős előrelépés volt az EPA 1 és az EPA 2 viszonylatában. Most már nagyobb figyelmet fordítanak a az eredményességre az Európai Bizottság különböző iránymutatásokat jelentetett meg ezzel kapcsolatosan, és vannak konkrét iránymutatások, a monitoringra és az értékelésre vonatkozóan a határokon átnyúló együttműködésben. Emellett az EPA és a nemzeti szakpolitikák közötti nagyobb átfedést tapasztalunk a programozási, tervezési időszakban. A tematikus fókusz, illetve összpontosultság némileg csökkent, Azt látjuk, hogy igyekeznek a kommunikációban is rámutatni arra, hogy ez a támogatás milyen változásokat hoz magával. Ami a kommunikációt illeti, nagyobb a hangsúly a figyelemfelkeltő kampányokon, ezt a különböző dokumentumok mutatják, valamint az érdekelt felekkel folytatott eszmecsere során is ugyanezt tapasztaltuk. Egyeztettünk erről a DJ-nérrel és a nyugat-balkáni delegációkkal is. A fő változások, amelyekről tájékoztattak minket, és amelyek a határokon átnyúló együttműködés szempontjából nagy változást hoztak, a menedzsment, illetve az irányítás egyszerűsítéséhez köthetők. Az egyik irányítóhatóság, illetve egy irányítóhatóság működik most már minden egyes határokon átnyúló együttműködési programra vonatkozólag, és azok az országok, amelyek közösen pályáztak, egy előrehaladási jelentést készítenek. Korábban ugye két irányítóhatóság, műk, illetve mindegyik releváns partnerországban működött egy-egy irányítóhatóság, ez most már nincs így. Természetesen egy ilyen nagyon rövid előadás kontextusában lehetetlen felsorolni az összes előrelépést, de ez idáig azt látjuk, hogy elsősorban ezt látják fő előrelépésként az érdekelt felek. Talán egy pillanatra érdemes belegondolni abba is, hogy mire is, mit is értünk hatékonyság alatt. A hatékonyság az a mérce, amivel a programok eredményességét mérjük, mennyiben vezetnek eredményre a programok. A 236 per 2014-es EU-s szabályozás szól erről, annak 12-es bekezdése, amely outputokról, eredményekről és hatásokról beszél. A, az eredmények hosszantartó változások a teljesítményben, a magatartásban és így tovább, ami a célcsoportokat és az érintett intézményeket életi. Ők tehát a célzottjai, a célcsoportjai az EU-s finanszírozási támogatásnak. Az output nem ugyanaz, mint az eredmény. Az outputra azért van szükség, hogy elérjük az eredményeket, de eredmények nélkül az outputok nem igazán mutatnak rá változásra, vagy amely a beavatkozással függ össze. És a hatásokra vonatkozólag ez a harmadik fogalom, ez az angol impact, ezzel kapcsolatosan sokkal nehezebb adatokhoz hozzáfér, mert sokkal kevésbé kézzelfogható. Tehát mi elsősorban az eredményekre, az angol outcome-ra összpontosítunk. A különböző dokumentumok egyébként nagyon különböző terminológiát használnak, beszélnek eredményekről, outputról, hatásról és egyebekről, ezért tartom fontosnak azt, hogy szisztematikusan használjuk, következetesen használjuk ezeket a fogalmakat de azt hiszem az eredmény, az outcome valójában az, ami igazán számít. Haladunk tovább, a hozzáadott értékre térnék rá, az EU által finanszírozott határokon átnyúló együttműködés hozzáadott értékéről beszélnék. Egy kicsit meghada, meghaladja a mandátumunkat, a mandátumunkat a az EPA finanszírozás általános hatékonysága, mert e briefing kontextusában a határokon átnyúló együttműködésre, annak vizsgálatára kértek fel minket. A határokon átnyúló együttműködés olyan esetben, amikor EU-s támogatás is megvalósul, egy egész sor konkrét, kézzelfogható esetben vezet hozzáadott érték megteremtéséhez, például finanszírozást biztosít az olyan fekvő régiók számára, amelyek nem férnek hozzá forrásokhoz, hézagok a tömbbe a, lehetővé teszi az elhanyagolt területek támogatását. A mi értelmezésünk szerint nem dupláz meg támogatásokat, ugyanis a legtöbb nemzeti támogatási rendszer a nemzeti intézmények kapacitásépítésére összpontosít. Emellett úgynevezett soft, puha célkitűzésekre összpontosít, ilyenek például a jó szomszédi kapcsolatok, ezeket ugye nehéz mérni, ezért nevezük puha célkitűzésnek, és az alacsony kapacitású partnerek számára nyújt segítséget, ilyenek például a civil szervezetek, a régiókban, illetve távolfekvő régiók egyéb intézményei. Remélhetőleg eh, siker a, sikerül a kapacitás építés a tekintetben is, hogy a finanszírozást menedzselni, kezelni tudják. A projekteket eh, a helyi eh, szükségletekhez igazítják, finom hangolják, emellett a közösségek irányítják a projektek végrehajtását, viszont úgy éreztük, hogy a nemzeti szakpolitikákkal való összhang egy kicsit hiányzik a programozási vagy tervezési időszakon túlmenően, ez egy kicsit csökkenti a határokon átnyúló együttműködés hozzáadott értékét. De összességében a visszajelzések szerint a hozzáadott érték igen magas, ami az EU-s finanszírozást illeti. Ami a határokon átnyúló együttműködés továbbiakban CBC eredményeit illeti, rengeteg minden változott az elmúlt időszakban a finanszírozást illetően, abban, ahogyan a különböző csoportok kapcsolatot tartanak egymással. Az elismerés és a határokon átnyúló finanszírozás bizalomépítő szerepe sokat javult, sikerül a határokon átnyúló együttműködésnek hála a történelmi ellentéteken túllépni, együttműködi a part, erős, elősegíti a partnerek jobb együttműködését helyi és regionális szinten. Az EPA első, az EPA első szakaszában 2007 és 2013-ban, illetve ebben az időszakban sikerült olyan partnereket közelhozni egymáshoz, akik között az együttműködés korábban nem valósulhatott meg. Nagyon fontos a határmenti vidékek különböző problémáit megérteni, ebben is segítséget nyújtanak a határokon átnyúló együttműködések, ilyenek például a kultúrák közötti párbeszéd és hasonlók. Az IPA egy esetében a CBC-k azonban világosá tették hogy nagyon kevés kézzelfogható információ állt rendelkezésre a végeredményt illetően. Azt tapasztaltuk mi is, hogy sok anekdota keringett arról, hogy mi változott, de rendszer szintű, kézzelfogható, elemezhető adatok nem álltak rendelkezésre. Az az érzésünk, hogy ezek a jó példák, amelyekre az imént utaltam, ezeket felerősítik, ha úgy tetszik, szájhagyomány útján, és aztán a tények viszont, illetve az adatok nem feltétlenül támasztják ezt alá, nem kapjuk meg a teljes képet. Nem akarom azt mondani, hogy az eredményeket eltúlozzák, de egyszerűen hiányzik a teljes áttekintés, a teljes kontextus. Ami az IPA 2-t illeti, a végrehajtás korai szakaszában járunk, ezért egyelőre nem igazán tudunk sokat mondani az eredményekről, illetve a változásokról. Egyértelmű, hogy a monitoring és az értékelés területén jóval több minden történik most már. Vélhetően az elemzés a gyakorlatban sokkal jobb lesz, és vélhetően a az IPA 2 esetében szintén azzal szembesülünk majd, hogy nincs elég információ az eredményeket illetően. Rátérnék a láthatóságra. Különböző dokumentumokat vizsgáltunk, beleértve a 2015-ös tanácsi következtetéseket, ezek hangsúlyozzák annak szükségét, hogy szükségességét, hogy javusul, javuljon a kommunikáció, és hogy figyelemfelkeltésre van szükség az EU-s támogatást illetően a csatlakozni kívánó országokban. Továbbá született egy tízoldalas információs és kommunikációs anyag is az IPA számára 2015 és 2016 vonatkozásában. 2000 20-ig terjed majd ez az elemzés egyébként, és külön, oda fiz, fi, külön összpontosít a figyelemfelkeltésre, és azokra a kommunikációs tevékenységekre, amelyek a láthatóságot hivatottak növelni. Említ bizonyos felméréseket és közvéleménykutatásokat. Emellett tájékoztattak bennünket, hogy az Európai Bizottságnak van egy bizalmas kommunikációs stratégiája, erről nyilván nem tudunk nyilatkozni, mert hát bizalmas a dokumentum. És ennek okairól az imént már hallhattunk érintőlegesen. A DG Nértől tudjuk azt is, hogy van egy kommunikációs task force az EKSZ-en, az Európai Külügyi Szolgálaton belül, és úgy tudjuk, hogy koordinálnak a DG nérrel is kommunikációs ügyekben. És aztán van egy másik dokumentum, amelyet megvizsgáltunk, a kommunikációs és láthatósági követelmények a végrehajtó partnerekre vonatkozólag. Ennyit tudok mondani a láthatóságról és a kommunikációról, valamint arról, hogy, hogy, hogy növelni kellene a láthatóságot, és a, érzékenyíteni kellene a témlával kapcsolatosan. Nyilván hatékony kommunikáció célja az lenne, hogy a láthatósági tevékenységekkel kapcsolatos bizonyítékokat is benyűjthess, begyűjthessünk. Most arról beszélnék egy kicsit kézzelfoghatóban, hogy mi történt a láthatóság területén, illetve mit is nevezünk CBC finanszírozási láthatóságnak. Rengeteg a láthatósági tevékenység, nagy hangsúlyt fektetnek erre a vetületre, vannak erre vonatkozólag iránymutatások is, ahogyan mondtam. Viszonylag sokat javult a láthatóság az IPA 2 során végrehajtásában az IPA 1-hez viszonyítva, és rengeteg kerekasztal beszélgetést szerveznek például, amikor a különböző távoli térségek képviselői leülnek a tárgyalóasztalhoz, hogy megvitassák a tapasztalataikat a központi döntéshozókkal kapcsolatosan. Ez nagyon érdekes. Egy tanulási folyamat is ez, és jó módja annak, hogy láthatóságot generáljunk. Sok más példát is említhetnék persze. Úgy halljuk, hogy az Európai Bizottság jónak értékeli a láthatóságot, például olyan proxy mutatók révén, mint például a támogatásért folyamodó kérelmek száma. Lehet, hogy ez valamelyest megerősíti a láthatóságok azok körében, akik pályázni szoktak, de nem feltétlenül mond sokat arról, hogy a szélesebb nyilvánosság előtt nőtt volna a, nyilvános, a láthatóság, illetve nem mond arról sem semmit, hogy milyen a nyilvánosság, elő, a nyilvánosság percepciója az EU-s támogatásokkal és az EU-val magával kapcsolatosan. Úgy tűnik, hogy nagyon kevés szisztematikus kutatás zajlik a CBC finanszírozás nyilvános megítélésével kapcsolatosan. Felkértük az általunk megkeresett érdekelt feleket, hogy szolgáltassanak nekünk példákat, közvéleménykutatásokat, felméréseket. Úgy tudjuk, hogy az összes országban létezik ilyen, végeznek ilyeneket, de csak egyetlen egy ország részéről tudtak konkrét példát felhozni olyan közvéleménykutatással kapcsolatosan, amelyet a témában végeztek, és amely különösen a CBC finanszírozásra összpontosít. Nem azt akarom ezzel mondani, hogy ilyen tevékenység nem zajlik, egyszerűen arról van szó, hogy az általunk megkeresettek eh, esetleg nem tudnak ezekről. Ilyen jellegű tevékenység nélkül azonban mindenképpen nagyon nehéz megérteni, hogy mennyire hatékony a láthatóságot célzó kommunikáció, illetve az érzékenyítési fellépés. Nehéz így megállapítani, hogy az embereknek van-e valamilyen tudásuk, vagy esetleg téves, vannak téves ismereteik a finanszírozással kapcsolatosan. Az is felmerült bennünk, hogy az a láthatósági tevékenység, amelyről tájékoztattak minket, esetleg főként a határokon át, határok menti régiókra szorítkozik. Fontosnak tartjuk azt is, hogy a szélesebb nyilvánosság tudjon ezekről a projektekről, hogy tudja, miről mi zajlik éppen. A rendelkezésre álló információk és az általunk folytatott egyeztetések eh, nem teszik egyértelműben világossá, hogy a szélesebb nyilvánosság is számára is láthatók ezek a határokon átnyúló együttműködések. Ahogyan korábban is elmondtam, az IPA 1 CBC értékelés felhívta a figyelmet arra, hogy nem készült igazi eredménykimutatás. Mi úgy gondoljuk, hogy ez egy elszalasztott lehetőség a közvélemény felé való figyelemfelkeltésre vonatkozólag is, hiszen hogyha konkrétan meg tudjuk nevezni, hogy a finanszírozás révén mi valósult meg, milyen eredmények születtek, az már önmagában is láthatóvá tenné az együttműködéseket, ahelyett, hogy csak a rendszer részét képező emberek száján forognának bizonyos anekdoták. Egyfajta szisztematikus kutatómunkára lenne szükség, és ez talán kézzelfogható bizonyítékot szolgáltatna, és jobb kommunikációs eszköz lenne, ahelyett, hogy valamiféle anekdoták keringenek. Zárásképpen azt javasolnánk, hogy javítani kell a az eredmények és a hatások értékelésén a hatások mindeközben sokkal nehezebben kézzelfoghatók, sokkal kevésbé kézzelfoghatók, nehezebben mérhetők, ezzel minden intézmény küzdik. Az Európai Bizottság szerencsére jó irányba halad, egyre többet használják az eredmények fogalmát, és úgy tudom, hogy az Európai Bizottság a monitorozási és értékelési pályázatot indított útjára az IPA országokra vonatkozólag, és úgy látom, hogy a NIR főigazgatóságon belül is folyamatos a tanulási folyamat. Úgy látom azonban, hogy szisztematikusan, rendszer szintűen kell az eredmény, kellene az eredményeket felmérni, mi változott, az együttműködések révén, a rendszerek működésében, az intézmények működésében, abban, hogy az emberek percipiálják egymást és önmagukat. Ez nyilván nem csak a határokon átnyúló együttműködésre igaz, hanem általában véve az IPA finanszírozásra. És talán egy kicsit kevéssé kellene támaszkodni, ahogyan az imént mondtam, az anekdotákra és a szájhagyomány útján terjedő bizonyítékokra. Azt hiszem, ezen túlmenően növelni kell a hangsúlyt a kritikai társadalmi tanulással kapcsolatosan. Régebben az értékelés elsősorban az elszámoltathatóságra összpontosított. Talán inkább az volt a lényeg, hogy szemmel láthatóan értékelés történjen, de mindeközben nem igazán sikerült biztosítani azt, hogy tanulnak az eddigi tapasztalatokból az érintettek az elszámoltathatóság tanulási folyamat nélkül tulajdonképpen egyfajta korlátozott elszámoltathatóság, mert ha elmondjuk, hogy ennyi és annyi embert képeztek ki, ilyen és olyan tevékenység történt, és közben nem tudjuk azt megmondani, hogy ennek eredményeképpen mi változott, vagy ennek mi volt az eredménye, akkor az talán kevéssé örvendetes. És rendszer szintű értékelésre, figyelemfelkeltésre és láthatóvá tételre van szükség. Habár a folyamatokat sokat egyszerűsítették, mégis azt a visszajelzést kaptuk, hogy kívánatos lenne továbbra is, hogy még tovább egyszerűsítsék a bürokratikus, adminisztratív eljárásokat a kedvezményezettek számára, amennyire csak lehet, és amennyire ezt a különböző szabályok megengedik. De azt hiszem, sok minden bizonyítja azt, hogy az Európai Bizottság a megfelelő irányba halad ezen a téren. De egyelőre nem tudjuk megmondani, hogy milyen konkrét eredményekkel jár mindez, mert, mint ahogy már mondtam, az IPA 2-nek a végrehajtása még a korai szakaszban jár, és egyelőre nem tudunk az eredményekről kézzelfoghatóan beszámolni. Ennyit szerettem volna elmondani, és még egyszer mondom, továbbra is dolgozunk ezen, úgyhogy a főbb konklúziók még váratnak magukra. Köszönöm. A NIR főigazgatóság részéről, Tartsen Anderlis következik. Thank you very much, uh, very much, Mrs. Chair. Köszönöm szépen, Elnök asszony, tisztelt képviselők, először is engedjék meg, hogy Renabebo Iszkalavéve asszony nevében elnézést kérjek. Mindenképpen szeretett volna itt lenni, de sajnos az ülések átfedik egymást, és ezért nem tudott eljönni. Elnézést kér, és én fogom őt helyettesíteni. Rövid leszek, köszönöm szépen ezeket az összefoglalókat, amelyik, megkö- amelyik megkönnyítik az életemet, mert nagyon sok minden elhangzott már de egy picit hadd menjek vissza az egyes országprogramokra. Ugye az a kérdés, hogy mi a hatékonyabb megközelítés, a nemzeti programok vagy a több országos programok. A legtöbb parlamenti képviselő, aki itt van, ismeri az egyes országokat érintő programokat, erről sokat hallott, de talán a több országot érintő és Brüsszelből központilag irányított programokat talán nem. A segítségnyújtás 75%-át jelentik, prioritást jelentő szektorokban azonosítjuk az országok igényeit, és akkor ezekre reagálunk a parlamenttel részletes stratégiai párbeszédet folytatunk az elkövetkezendő évek orientációjáról. Az ilyen programok az adott országok által készülnek, és következetesnek kell lenni az érintett ágazat prioritásaival. Persze a lényegi problémákkal is foglalkozni kell a bővítési stratégiában, alapjogok, jogállamiság, demokratikus intézmények erősítése, közigazgatási reform, gazdaságfejlesztés, versenyképesség. Ezek a több országos eh, programok nagyon fontosak az EPA keretein belül, gondolom emlékeznek a korábbi bővítésekre, amikor nem volt ilyen, most viszont 25-35%-ban képviseltedik magukat ezeket a, ezek a programok a mostani bővítési időszakban. A programokat úgy tervezték, hogy az adott országok nemzeti programjait kiegészítsék, és csak akkor ö, cselekszünk így, hogyha Regionális együttműködésre vagy horizontális fellépésre van szükség, hogy harmonizált megközelítést alkalmazzunk, vagy szakértők hálózatai jöhessenek létre, illetve regionális infrastruktúra. Persze következetesnek kell lenniük az egyes országok nemzeti programjainak és a több országot érintő programoknak, ezért rendszeres találkozókra ösztönözzük az országokat. Az országos EPA koordinátorok is segítik a munkát, és négy fő tengelye van a beavatkozásnak. Ezeket gyorsan felsorolom. Az első a horizontális támogatás az ágazati politikák és reformok iránt, ez a méretgazdaság miatt van így, tanácsadást biztosítunk több országnak olyan témákban, mint a politikalkotás, bizonyíték alapú statisztikai együttműködés, és így tovább, vagy hogy segítsük a nemzeti politikák kialakítását, és hát ehhez nyilvánvaló, hogy méretgazdaságosság, a méretgazdaságosság kihasználható, hogyha több országgal dolgozunk egyszerre, és támogatjuk a nemzetközi szervezeteket, a Világbankot, az OECD-t és másokat, amelyek tanácsokat adnak ezeknek az országoknak. Az alapokat horizontális felépésre is felhasználjuk, például az Erasmus Plus programot említhetem itt, amire mindenütt nagy az igény, és ezt központilag kezeljük. A civil társadalom és a médiának nyújtott támogatás szintén központilag szerveződik, és az Európai Unió delegációi a helyszínen részt vesznek a munkában. Mindig igyekszünk gondoskodni arról, hogy egyenlő figyelmet kapjon a civil társadalom és a média. A harmadik fő tengely a regionális hálózatok és struktúrák támogatása, nagyon sok van ezekből, úgyhogy csak egy-kettőt említek. Tulajdonképpen a know-how és a bevált gyakorlatok cseréjéről van szó az országok között. Persze ide tartozik a politikai együttműködés, a regionális együttműködési tanács, amelyet az EBA program hozott létre, ide tartozik, támogatjuk a közigazgatási iskolát, a regionális közigazgatási iskolát például, amely a közigazgatás reformjáról és a pénzügyi menedzsmentről oszt meg információkat. A jogállamiság nagyon fontos, például az ügyészi hálózat az mindenütt információt biztosít az ügyészeknek, a szervezett bűnözés elleni küzdelemben ez nagyon hasznos, az emberkereskedelem esetében ugyanez igaz azt mondhatnám még a közlekedést, környezetvédelmet, kereskedelemkönnyítést, támogatjuk a CEFTA-t, támogatjuk a platformokat, és az egyéb együttműködéseket. Nagyon sok ilyen példát mondhatnék, de ha van kérdés, akkor az arra majd szívesen válaszolok. Következő, a, az országok az összeköttetést még nem tudták tökéletesen megvalósítani, komoly problémák vannak ezzel nagyon magasak a költségek is a Nyugat-Balkánon, illetve a Nyugat-Balkán és Európa többi része között, tehát szükség van az összeköttetés javítására, és be kell fektetni célzott projektekbe, amelyek a regionális dimenziót érintik, az Európai Uniós országokkal együttműködve környezetvédelem, éghajlatváltozás, versenyképesség például. A segítségnyújtás fő eszköze a nyugat-balkáni befektetési keretek, a WBF-ről gondolom mindenki hallott, az Európai Uniós költségvetésből forrása ez alapoknak, de egyébként a donorok koordinációja is ezen a platformon valósul meg intézmények, az EPRD, a többi elem, a nemzeti fejlesztési stratégiákkal együtt a tagállamokból, és a legtöbb EU-s tagállam részt vesz ebben a platformban, ez lehetővé teszi, hogy az Európai Unióból is érkezzenek támogatások, know-how, tapasztalatok, és így tovább, és hogy a befektetés egy közös úton áramolhasson a projektek felé. Támogatunk még több konkrét alapot, amely a környezetvédelmi befektetéseket támogatja, legyen ez vállalkoztatás fejlesztés, például az enterprise fejlesztés, vagy legyen az nagyon kicsi és mikro vállalkozásoknak nyújtott támogatás, ez egy nagyon sikeres alap egyébként, amely most a működését megkezdte a nyugat-balkáni térségben is, de aktív egyébként a politika által érintett régióban. És akkor van még határokon átnyúló együttműködés, határokon átnyúló programokkal, amelyek a jószomszédi kapcsolatokat erősítik, az Európai Unió tagállamai és a szomszédos országok között, illetve a szomszédos országok maguk között. Ezeknek a programoknak egyik közös témája mindig az, hogy a megbékélést és a jó szomszédsági viszonyokat támogassuk. Mindig azt próbáljuk elérni a programokkal, fiatalok együttműködése, társadalmi együttműködés, határokon átnyúló projektek, és így tovább mondok talán egy rövid példát arra, hogy mi az, ami nálunk fontos. Az átmeneti igazságszolgáltatás támogatása, ezt minden szinten igyekszünk, a civil megvalósítani, a civil társadalmi kezdeményezések támogatása, mint például a nemzetközi büntetőtörvényszékek mechanizmusa, és így tovább támogatást nyújtunk egyébként még a lakhatás terén is, tehát a lakóhelyüket elhagyni kényszerültek lakóhelyhez jutását segítjük, aztán a gazdasági reformprogramokat, amelyeket aztán helyi szintű reformok végrehajtására használnak fel, és persze az összekapcsolást is támogatjuk azon igyekeztünk, hogy olyan programok működjenek, például a közlekedési hálózat, vagy a az energiahálózat, amelyek aztán gyakorlatilag szerződésekké alakulnak át, teljes jogú szerződésekké a tagállamok között. Támogatjuk a befektetést is, 700 millió eurót fektettünk be a vasút, közút és energiahálózatokba, és ez részesült EU-s finanszírozásból. És zárásként gyorsan elmondom, hogy kísérleti projektekről van szó, amelyikbe befektettünk 83 millió eurót, nagyon kicsi programokba, 9 határ, 9 kis program van, és mindenütt általában 1,2 millió euró áll rendelkezésre, és nagyon nehéz nagy hatást gyakorolni ilyen kis alapokkal. De ami fontos, az az, hogy az eredményt lássuk, ami már egyébként látszik az értékelésekből, és ezek közül néhány dolgot kisemelnék. A legtöbb társadalmi szervezet, illetve állami szervezet részt vett az alapok felhasználásában, a legtöbb helyi hatóság megfontolta, hogy a kisebb önkormányzatokban legyen osztály, vagy legyen -e külön dolgozó, aki az európai alapokkal, támogatásokkal foglalkozik. A határmenti régiókban csak ezek az alapok elérhetők, a helyi szintű szervezetek számára, és ezek nyilvánvalóan hozzáadott értéket teremtenek az Európai Uniótól CBC finanszírozás nélkül. Mert hogy ez, ez se valósulna meg. Láttuk, hogy a programok határokon átnyúló kapcsolatokat teremtettek, nem csak emberek között, hanem civil társadalmi szervezetek között is. De egyébként civil társadalmak és helyi önkormányzatok között is, amelyek elkezdtek együtt tevékenykedni közös programok végrehajtásán. És erre is tudok példát mondani, hiszen több irányvonalat kísérünk figyelemmel a helyi hatóságok, helyi közösségek életében, a fejlesztés, környezetvédelem, kulturális tevékenységek, és így tovább. Például kulturális hálózatok jönnek, jöttek létre a legutóbbi alkalommal 7 millió euró bonyolított le 49 projektet, mindenféle kezdeményezés, kulturális értékekről, adott tájékoztatás és így tovább szerepelt ezekben. Megnézhetik itt, elhoztuk magunkkal az információt, szerepelnek itt a példák, amelyeket elvégeztünk. Aztán turizmus, és termékek az egyik kulcsfontosságú tevékenység, amelyet támogatunk a Dénerika segítségével, ez is CBC program által támogatott kezdeményezés. Igyekeztünk a Nyugat-Balkánon, Horvátország, bosnia hercegovina Montenegro, Koszovó keresztül az útvonalat végigkövetni, és a csodás, gyönyörű természeti értékeit ennek a régiónak és kulturális régióit kihasználni. Kulturális értékeit kihasználni és végül mi teremti a legnagyobb hozadott értékét, a nemzeti program, vagy pedig a több országot érintő program. Hát nehéz ezt megválaszolni, mert a célkitűzések kiegészítik egymást, eltérőek. A nemzeti programok a nemzeti szintű, mélyebb, alaposabb reformokat támogatják. A több országot érintő programok rugalmasabbak, gyorsabbak, könnyebben igazíthatóak, azért, mert a programozás és a végrehajtás Brüsszelből irányítva történik, miközben a nemzeti programok esetében mások az elvárások, komplexebb struktúrákat kell megvalósítani helyi szinten, a tervezés, végrehajtás és monitoring funkció ellátására, konszenzust kell kialakítani a programokról, tehát ez is több időt igényel az érintett országokban. De a lényeg az a kiegészítő jellege ennek a kettőnek, illetve az, hogy az érintettek figyelmét felhívjuk mindenre. Ezért megpróbáljuk nem csak technikai szempontból, tehát az alapok programozásánál tisztázni ezt, hanem a politikai szinten is, amelyet a politikai párbeszédben, amelyet az országokkal folytatunk, akár nemzeti szinten, akár regionálisan. Köszönöm. Köszönöm szépen, de még nem engedhetjük el, mert hogy a mai ülésünket pontosan azért tartjuk, mert pont azt akarjuk kideríteni, hogy miért van olyan kevés együttműködés a nyugat-balkáni országok között. Tehát miért nincsen közös gazdasági fejlődési térség. Miért teszünk túl keveset olyan területeken, amelyeket egyébként mi azt gondolunk, hogy a gazdasági erőt és a gazdasági növekedés lehetne növelni? Ön most egyébként nagyon kijózanított engem, hiszen ezek a pénzek, ezek nagyon kevesek, és ezért azt szeretném megkérdezni, hogy mit gondol, most eltekintve attól, hogy ez nyilván fontos, hogy az emberek megismerkedjenek egymással, de mit lehetne még tenni a határon átnyúló fejlesztés területén? Tehát kérdezném, hogy miért adunk ilyen kevés pénzt erre, ki ezért a felelős, és mit gondol a bizottság, hogy nem kellene e nagyobb reményeket fektetni a közös gazdasági térségek fejlesztésében, mint egy szorosabb kapcsolódási pont kialakítása érdekében az Európai Unió felé, hát hogyha ezt így nem teszük meg, akkor ez sohasem fog így megvalósulni. Ezért kérném, hogy ebben az ügyben még foglaljon állást. Köszönöm. For the question. On the CBC proper... Köszönöm szépen a kérdést. A CBC esetében nagyon kevés pénz volt az elején, nem létezett semmilyen struktúra az érintett országokban, ugye mielőtt elkezdtük volna ezt a folyamatot és az EU-s tagállamokhoz hasonló volt ez, tehát kellenek a hatóságok, a menedzsment hatóságok, a közös technikai titkárságok, ez, ezt az egész struktúrát mind fel kell építeni, az EPA egyes szakaszában valósul ez meg, és akkor utána jön a kettes szakasz. Most már nagyobb az összeg, ami rendelkezésre áll, a kollégám említette, 83 millió euró rendelkezésre, és van még az EPA országok, illetve a szomszédos EU országok együttműködésére. A régión belüli kereskedelem támogatása szintén egy olyan munka, munka amely most eh, fejlődik, említette a regionális eh, gazdasági eh, térséget, ez fontos a számunkra, és csak dicsérni tudjuk a regionális együttműködési központot, mert tényleg vezető szerepet játszik a bizottság támogatásával ezen aspektusokban. A személyek mobilitása, a kereskedelem könnyítés, vízum, párbeszéd, a tranzit könnyítése, a határokon a vámeljárás egyszerűsítése, és így tovább. Ezek azon a, azok a fontos elemek, amelyeket megnézünk minden egyes tagállam saját reformprogramjában. Tehát, hogy mi lesz ezekkel a kötelezettségvállalásokkal, megjelennek -e ezek kézzelfoghatóan a helyi szinten. És az az egyszerű tény, hogy ez a folyamat maga beindult, már mutatja, hogy egyre nő a, a kereskedelem az országok között, a régi országai között. Nincsenek itt az adatok, nem akarok rossz számot mondani, de a statisztikákból kiderült, hogy a folyamat kezdése óta a régión belüli kereskedelem jelentősen nőtt, és tegnap egyébként ezt hallottuk Londonban, a mm, szerb miniszterelnök mondta, hogy a Bosznia-Hercegovinában folytatott kereskedelem fontosabb, mint Kína, Oroszország, Törökországgal folytatott kereskedelem együttvéve, és ebbe az irányba szeretnék a további fejlődést megvalósítani, és mi is ezt szeretnénk látni. Baladúrasz ura görög parlament részéről parancsoljon. Mikrofont kérünk. That's ah, right. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να επισημάνω με την ιδιότητά μου ως... Köszönöm szépen. Szeretném pontosítani a gazdasági ügyek bizottságának állandó tagjaként a görög parlamentben szólok, és a mi pozíciónk stabil, határozott, és világosan kifejeztük a véleményünket, hogy mi támogatjuk az együtt, határokon átnyúló együttműködést az egész régióban, tehát az egész balkáni régióban, és ide tartozik a pénzügyi programozás, illetve az európai alapok felhasználásában végrehajtott együttműködés. Volt már regionális konferencia, amelyen részt veszünk a görög parlament képviselőjéként, és egy kezdeményezés az Adriai régió országait érintően, illetve a Fekete-tengeri országok között. Az világos, hogy a munka hatékonysága az javít a regionális integráció állapotán. Igen fontos kihívásokkal nézünk szembe ezek gyakran késedelmet okoznak, például vannak, akik ugye ezt rendszeresen ismerik a balkáni térségben ezeket a problémákat. Arra van szükség, hogy nagy lélegzetű projektek is megvalósuljanak. Szerintem a balkáni államokban egy-két ilyen nagy lélegzetű projekt már megszületett, már napvilágot látott, például a közúthálózattal kapcsolatban, ugyanúgy, mint a Via Agnatia, ami a görögországi összekötetést biztosítja. Szükség van arra, hogy mindig tudatában legyünk az összes befolyásoló tényezőnek, és annak is, hogy a bizottság eh, hogyan eh, működik, hogyan lehet eljutni mondjuk Törökországba, a Fájromba, milyen kapcsolatok, összeköttetések vannak Görögország, Bulgária és Románia között, tehát ezeket a szempontokat is meg kell vizsgálni. És azt, hogy hogyan lehet a problémákat csökkenteni a vidéki fejlődésre, a vidéki fejlődést segítő környezetet teremteni. A kohézió és a fejlődés pont az a célkitűzés, amiért Görögország is részt vesz az ilyenfajta projektekben. A nyugat-balkáni térség fejlesztése volt a központi témája annak a konferenciának, amelyet Szalonikiben rendezett a kormányunk tavasszal. És itt a Bulgária, Románia és Görögország által szervezett csúcson is hasonló témák voltak napirenden, és ez az első alkalom például, hogy Görögországot meghívtak egy ilyen szervezetbe, tagja lett egy olyan szervezetnek, amely jelentős szerepet játszik a Balkán életében. A berlini folyamatról van szó, és el kell, hogy mondjam, hogy az európai programozás a nyugat-balkáni térség fejlesztésére nagyon fontos. Én visszagondolok Szerbiára, illetve Macedónia volt jugoszláv tagköztársaságra. Igyekszünk fejlesztési célkitűzéseket elérni. Ezek nem csak az állampolgártársaink életszínvonalát fogják javítani, hanem kohéziós célkitűzéseket is meg fognak valósítani, amelyekre nagy szükségünk van. És úgy tűnik, hogy tulajdonképpen tulajdonképpen Ez egy történelmi megállapodás ebben a régióban, a, amely kihat majd Albániára is. És biztos, hogy meg fogja erősíteni a határokon átnyúló infrastruktúrákat, illetve a vállalkozói szellem is erősödni fog. Hagyim és uraim, kedves kollégák, Görögország gyakorlatilag egyfajta horgony, demokrácia, jólét, stabilitás. Hát sajnos a balkáni térség történelme sok ponton nagyon szomorú. Az első világháború elkezdődött, aztán ugye a Balkánon, aztán ne felejtsük el a nacionalizmust, a populizmust, amely jelen volt. Tehát fontos, hogy az Európai Unió mondjuk ne az elszámoltató attitűdöt vegye fel a új politikák végrehajtásakor, amikor a balkáni régiót erősítjük. Általános keretekben, tehát a nagy távlatokban kell nézni ezt, és javul a helyzet, és ehhez kell nekünk segítséget nyújtani, hogy ezek a tendenciák, a pozitív tendenciák erősödjenek. A kollégák több mindent említettek, az energiát, a digitális irányítást, az infrastruktúrát, és így tovább, ezeket sorolhatnám. Tehát ezekben a terü- ezeken a területeken is regionális és nemzeti együttműködésre van szükség. A kereskedelmi és az iparkamara például, kérdezem én, részt vesz-e ebben a mozgalomban, együttműködik-e, és vannak-e regionális szereplők. Prespesz, amely egy nagyon csodálatos helyszín a mi régiónkban. Itt találkozott Alexis Tsipras görög miniszterelnök, Zaev miniszterelnök úrral, és annak ellenére, hogy szép ez a környék, súlyos környezetvédelmi problémákkal küzd. És ugye beszélünk aztán a, az akadémiai világot, az egyetemeket, az innovációt érintő stratégiáról, hát lehet, hogy kellene beszélni a migrációról is, és a menekültekről is. Ezek a kérdések is felmerülnek, és a szívünkhöz közel állnak, tehát ezeket is tárgyalni kellene. Görögország északi része akár a jólét megvalósításának, a fejlesztésnek a motorja lehet az Európai Unió legyen egy kicsit lelkesebb, és ne hozza fel állandóan a késéseket. Az igaz, az nagyon helyes elnök asszony, hogy az emberek tájékozódnak, ebben igaza van, de a késedelmeket ne róljuk fel mindig hibaként, hanem mutassunk több lelkesedést. Ugyanis a Nyugat-Balkánon, ha mi nem vagyunk jelen, akkor más hatalmak fognak megjelenni. És erre már utalt egy-két előttem szóló kolléga. A berlini folyamat keretei között Tegnap volt ugye Londonban egy ülés, Frederica Mogherini elmondta, hogy a Görögország és szomszéd, szomszédja közötti folyamat példaértékű, és a többieknek ezt kellene követni. Köszönöm szépen, megpróbáljuk megfogadni a szavai, de hát mi csak szerény költségvetési ellenőrzési bizottság vagyunk, de azért nagyon köszönjük. Péter úr a külügyi bizottságtól, akit üdvözlöm. Vedes. Köszönöm szépen, én csak pozitív kritikát akartam megfogalmazni, dicsérni az elvégzett munkát. Ezt meg is fogjuk tenni, hiszen azért vagyunk itt. Péter le kollégának hadd adja meg a szót. Szlovénul fogok beszélni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon elkötelezett voltam mindig a nyugat-balkáni térség országaiban végzett munka iránt, és ezért is örülök, hogy ezt a meghallgatást megtartjuk, és hogy megbeszéljük az epe-t, mert ez az egyik legfontosabb eszköze az európai perspektíva gyakorlati megvalósításának a térségországaiban. Nem fogok túl sok részletbe bocsájtkozni, inkább az alapelvekre hívnám fel a figyelmet nem a költségekről kellene, hogy beszéljünk, hanem az Európai Unió jövőjéről, amikor az iparrendeletről és az IPA keretében működő programokról beszélünk, ezeknek a alapoknak a kezeléséről, és a görögországi hozzászóló már kihangsúlyozta ezt az aspektust. Hogyha a kölcsönös megértést és bizalmat szeretnénk erősíteni, akkor jó eredményekre és átláthatóságra van szükség. Mind a kettő elengedhetetlen ahhoz, hogy végre lehessen hajtani ezeket a programokat közelebb lehessen hozni az európai perspektívát a régióba. Ami a részleteket illeti, hadd üdvözöljem az egyik előadást, amely azt hangsúlyozta, hogy az adminisztratív eljárásokat egyszerűsíteni kell. Hát nem is tudnék jobban egyetérteni ezzel, és ez természetesen az Európai Unió tagállamaira is vonatkozik. Ha sikerül az egyszerűsítést lebonyolítanunk az adminisztratív eljárásokban, az biztos, hogy az átláthatóság erősítését is meg kell valósítsuk. És nem akarok én itt most senkinek kis előadást tartani, de azért hadd mondjam el, hogy a nyugat-balkáni országok, a tagjelölt országok nem az egyedüli tárgyalói a brüsszeli partnernek, tehát nem csak Brüsszellel tárgyalnak, hanem meg kell győzniük a többi tagállamot is, akiknek a véleménye elég eltérő lehet bizonyos kérdésekben. És nekem a személyes tapasztalatom azt mutatja, hogy mindenki üdvözli azokat a projekteket, amelyek az együttműködés, együttműködés iránti igényt mutatják. EU-s és tagjelölt országok között, tagjelölt országok között, szomszédos országok között, és így tovább, és az ilyen együttműködés eredményeit mindig üdvözli mindenki, mindig kiemelik ezt a fajta együttműködést, azért, mert a régió múltja a polarizálódásról híres, és hát az az őszinte kívánságom, hogy mindannyian hozzá tudjunk járulni ahhoz, hogy az európai alapokat ezen országok megerősítésére használjuk fel, az európai perspektíva megerősítésére. Köszönöm. Köszönöm szépen. Memedi kért meg szót, megadom a szót, és utána összefoglaljuk. Thank you very much, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném megköszönni Ackerman úrnak a ragyogó előadását. Szeretném továbbá megköszönni Peterle úrnak is a biztató szavakat a Nyugat-Balkánnal kapcsolatosan. Én a hozzászólásomban elsősorban az láthatóságról, az eredményekről szeretnék beszélni, és két dolgot mondhatok. Először is a saját hazámra reflektálva, hogyha a Macedón köztársaság és a Bulgária által aláírt megállapodást a jószomszédi viszonyokról a CBC-nek tulajdonítjuk, a határokon átnyúló együttműködésnek, akkor szerintem sok mindent értünk el a láthatóság terén. Hogyha a Görögországgal kötendő történelmi megállapodást és a CBC számlájára írjuk, ha úgy tetszik, akkor ez is azt mutatja, hogy milyen kiváló ez az együttműködés. Elhangzott, hogy a 83 milliós összeg nem elég, igen, ez egyértelműen nem elég, de hogyha a CBC akár csak egy százalékáért is felelős a sikernek, Macedónia és Bulgária, illetve Macedónia és Görögország vonatkozásában, akkor azt hiszem nyilvánvaló, mennyire fontos ezeket a forrásokat megnövelni. Szeretnék még valamit elmondani ami még fontosabb az imént mondottaknál, annak érdekében, hogy az EU-s források a nyugat-balkáni térségben láthatók legyenek, hogy láthatók legyenek az eredmények, bármit is jelentsen ez, ennek érdekében tehát önöknek és nekünk is nagyon keményen kell dolgoznunk, és nagyon gyorsan. Miért? Mert más országok legyen szó keleti országokról, közel-keleti országokról, ők jóval gyorsabbak, mint önök, jóval gyorsabban cselekszenek, mint mi. És amióta Jugoszlávia széthullott, ők jóval eredményesebbek, mint mi, vagy azok a civil szervezetek, amelyeket több mint 25 éve támogatják külön, támogatnak különböző forrásokból a hazámban. Ezeket a civil szervezeteket részben közel-keleti vagy keleti országok finanszírozzák ezeket, legyen szó Oroszországról vagy keleti országokról. Ezek a civil szervezetek jóval sikeresebbek a Nyugat-Balkánon, mint az EU-s tagállamok a finanszírozásuk által. Legyen szó az egyszerűsítésről vagy másról, úgy gondolom, nagyon keményen kell dolgoznunk, és nagyon gyorsan kell cselekednünk, hogyha ezeket a nehézségeket szeretnénk áthidalni, és hogyha szeretnénk megoldani a láthatósági problémát a nyugat-balkáni országokban. Remélem érthető, amit mondani próbálok, mondja a hozzászóló, de nagyon fontos, ahogyan a görög kollégám is mondta, nagyon gyorsan kell cselekednünk, és teljes mértékben egyetértek azzal, hogy igen, nagyon gyorsan szeretnénk csatlakozni az EU-hoz, még akkor is, hogyha bizonyos kritériumoknak még eleget kell tennünk. Fontos, hogy önök nagyobb nyomást gyakoroljanak, mert már küszöbön áll a siker. Köszönöm, köszönjük szépen, Mátelján úr, Horvátországból tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Próbálok röviden fogalmazni, már csak azért is, mert 8 órára máshová kell mennem, vár engem egy más esemény, amely nem politikai jellegű, hanem sportesemény. Nagyon fontos a határokon átnyúló együttműködés már csak azért is, hogy felmutathassuk a polgároknak azt, hogy az EU-s tagság milyen előnyökkel jár – úgy gondolom, hogy a határokon átnyúló programokat főként a tagállamok és a tagjelölt országok közötti együttműködésre kellene összpontosítani. Lehet, hogy a határokon átnyúló együttműködésben megvalósuló projektek viszonylag alacsony értékűek, általában ugye infrastruktúra projektekről van szó, mert ezek a legláthatóbbak, mégis ezek a projektek nagyon fontosak, főként helyi szinten. Horvátországnak nagyon jó tapasztalatokra sikerült szert tennie tagjelölt országként a határokon átnyúló együttműködésben Szlovéniával és Magyarországgal. Egész sor határokon átnyúló projektet irányítottam a szlovén, a szomszédos szlovén közösségekkel együtt, és rengeteg mindent sikerült elérnünk. Sokat tanultunk az EU működéséről is, és arról, hogy hogyan lehet átláthatóan működni, és hogyan kell megakadályozni a korrupciót. A helyi vezetők persze nem szeretik ezeket a bonyolult eljárásokat, de ezek a bonyolult eljárások mégis azt eredményeztek, hogy végre a helyi vezetők is kezdték komolyan venni a közbeszerzéseket, kezdték komolyan venni a saját felelősségüket, feladataikat, és így elkezdtek gondolkodni a saját befektetések átláthatóságáról, és kezdtek fellépni a helyi szintű korrupció ellen. Amikor a határokon átnyúló együttműködésről beszélünk a Nyugat-Balkánon, nagyon fontos megemlíteni a jó szomszédi kapcsolatok fontosságát, valamint azt, hogy a traumatikus közös múlton is túltegyük magunkat. A konkrét projektek úgy gondolom közvetlenül segítenek abban, hogy alulról felfelé építkezzünk, Más szóval a polgárok is maguk részt vesznek az európai projektekben, és közvetlenül megtapasztalják, hogy az EU-s pénzek segítenek az életminőségük javításában, közvetlenül hozzájárulnak ahhoz, hogy jobb életet élhessenek. A projektek a közös érdekeket szolgálják, ezt is megtapasztalják a polgárok, és ezáltal a saját parlamentjeiket és a saját kormányaikat is rábírják végül arra, hogy maguk is a jó szomszédi kapcsolatokon dolgozzanak. Végül a technikai segítségnyújtás programjáról szeretnék szólni, illetve a Twinning projektről. Hogyha bárki a Nyugat-Balkánon rendelkezik megfelelő kapacitásokkal a megfelelő projektek végrehajtásához, az a horvát köztársaság, mégpedig több okból kifolyólag. Nyilván nem csak a nyelvi ö, rokonságról van itt szó, nem csak arról, hogy könnyen megértjük egymást, mert attól, hogy az ember beszél egy idegen nyelvet, teszem azt, mert az még nem jelenti azt, hogy jól megértjük egymást. A közös megér, kölcsönös megértés segíti elő, hogy ugyanabból a korábbi, ugyanabban a korábbi, korábban ugyanabban az országban éltünk, ugyanabban a rendszerben, nagyon hasonlóképpen gondolkodunk. Azonban Függetlenül attól, hogy milyen tapasztalatokkal rendelkezik Horvátország, nem tud mindig egy-egy projekt élére állni, mert ehhez az is kell, hogy valakinek vezetői tapasztalatai és képessége is legyenek. Nem lenne sem az EU, sem a tagjelölt országok számára előnyös ez, mert a legfontosabb az, hogy a legminőségibb programok legyenek a technikai segítségnyújtási programok. Köszönöm szépen! Ähm, Köszönöm szépen a megjegyzéseit, és nagyon fontos volt, hogy ezt megosztottuk egymással, hiszen minden dolognak van előnye és hátránya, tudjuk, és ezért is azt gondolom, hogy nagyon sok mindenben egyetértünk. Angelova asszony kvekszik Bulgáriában. Thank you, Madam Chair. Um... Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, hogy megszervezte ezt a rendezvényt, úgy gondolom ez nagyon fontos. És mielőtt elkezdeném, szeretném azt is elmondani, hogy véleményem szerint a régió, a nyugat-balkáni térség sikeres gazdasági integrációja az Európai Unióban csak akkor lesz lehetséges, hogyha növeljük a konnektivitást. A Nyugat-Balkánba való beruházás, befektetés Európába. Anyanyelvemen bolgárul folytatom a hozzászólásomat, hogyha erre lehetőség van. за териториално сътрудничество, в рамките на които се предоставя. България nagyon fontosnak tartja a határokon átnyúló együttműködésben a részvételét. Ezeken a programokon keresztül lehetőségünk van stabil partnerkapcsolatot kiépíteni a hosszú távra a nyugat-balkáni országokkal, és ezen programok keretében Bulgária olyan erővezítéseket igyekszik megtenni, amelyeknek a közös kihívásokat tudunk, közös kihívásokon tudunk felülemelkedni, és a nyugat-balkáni országok csatlakozásához közelebb kerülünk. A területi együttműködés az egyik fő eleme minden állam esetében az Európai Uniós csatlakozásnak. Aztán a régió összeköttetésének a megteremtése is elengedhetetlen, különösen a Nyugat-Balkánon, és így javítani lehet a regionális együttműködést is, ami lehetővé teszi a személyek és az áruk szabad áramlását és a környezet állapotának a javítását, a környezetvédelem javítását. Együttműködünk a régió államaival, más mechanizmusok felhasználásával is igyekez, igyekszünk mindig a szinergiákat keresni, és az egyik példa az EU makrostratégiája, például a Duna menti régiót érintően. Ez a makrostratégia nagyon hasznos, és az is, hogy a régió csatlakozott ez a régió is csatlakozott hozzá, 14 ország vesz részt az együttműködésben, és vannak közöttük a balkáni országok is. Egészen idáig az együttműködésből kiderült, tehát ez megmutatta, hogy mennyire fontos az átmeneti időszakra összpontosítani, tehát a tagjelöltség, illetve a tagországá állás közötti átmenetre nagyon sok figyelmet kell fordítani. Ehhez a szükséges finanszírozást is biztosítani kell az IPA-ban, és ezt egy azonnal beinduló pénzügyi támogatási program kell, hogy felváltsa a csatlakozás után rögtön. A csatlakozás sikere múlik azon, hogy minden kihívást sikerüljön leküzdeni, és az érintett tagállamokban, a tagjelölt államokban a kommunikációt is javítani kell az Európai Unióval kapcsolatban, ez pedig a Balkán, a nyugat-balkáni országok kormányainak a feladata, erőfeszítéseket kell, hogy tegyenek ezek a kormányok annak érdekében, hogy a stratégiai célkitűzésüket, a csatlakozást sokkal jobban kommunikálják a médiában. És végül pedig még azt szeretném kiemelni, hogy annak érdekében, hogy jobb területi integrációt tudjunk garantálni, és jobb európai perspektívát biztosíthassunk a nyugat-balkáni országok esetében, a különböző eszközöket és mechanizmusokat továbbra is fel kell használni a regionális együttműködés javítására. az Európai Unió kohéziós politikának a keretei között, amelynek ugye az a célja, hogy az eurórégió közötti különbségeket csökkentse. Köszönöm szépen, hogy az egyik legfiatalabb csatlakozó országunktól is hallottunk valamit, és most a szerbiai képviselő asszonynak szeretném megadni a szót. Thank you. Uh, Gordana Chomich, Deputy Speaker, National Assembly. Köszönöm szépen, Gordana Csomics vagyok, a szerbiai parlament vonatkozó szakbizottságának alelnöke, és amennyire egy képviselő röviden hozzászólhat, nos, próbálkozom majd elmondani azt, hogy hogyan tudjuk együtt megtalálni a lehető legjobb választ a legnyilvánvalóbb, legkézenfekvőbb kérdésre, ami az, hogy az európai adófizetők pénzét megfelelően költjük-e e a régiónkban, illetve ez megtérül-e? Hát nem tudom a választ őszintén. Mégpedig azért nem tudom, mert ha megnézem a költségvetési ellenőrzést, amely már megvalósult Szerbiában, és ahol ezen a téren már valóban sokat tettünk, Elmondhatom, hogy vannak intézmények, amelyek az EU-s pénzekkel való visszaélés ellen küzdenek, vannak emberek, akik nagyon jó képességekkel rendelkeznek, akik részt vesznek az EU-s pénzek felhasználásában. Nagyon jó a stratégiai megközelítés, amely a regionális együttműködésre összpontosít, és a nagyon nehéz történelmi ellentétek feloldására a térségben, de mindazonáltal a kérdés az, hogy miért ilyen csekély az együttműködés, amikor az EU-s pénzek felhasználásáról van szó. Miért nem vezet ez a támogatás nagyobb arányú együttműködéshez? Ebben a térségben élek, és szeretem ezt a térséget. És Azt hiszem, ha őszinte akarok lenni, azt kell mondanom, hogy az együttműködés azért nem valósul meg megfelelő szinten, mert habozunk a felelősségvállalásban, a térségért. Megpróbáljuk megoldani a problémákat, de reméljük közben azt is, hogy az Európai Unió majd megtalálja nekünk a számunkra a megoldásokat, mert azt mondjuk általában, hogy önök úgyis okosabbak, önök jobban tudjuk, tudják. Nem vállaljuk fel a felelősséget a térségért. Ennek sok-sok oka van, amely a térség egészében érvényesül, és kapcsolódik az ön igen okos kérdés, okosan feltett kérdéséhez, amely arra vonatkozott, hogy miért ilyen alacsony szintű az együttműködés, amikor az ilyen sok pénzt hajlandóak az európai adófizetők áldozni erre a térségre, hogy javuljon a határokon átnyúló együttműködés, hogy technikai segítséget nyújtsanak, az emberek személyesen is szerepet vállalnak, próbálnak beruházni az infrastruktúrába, az iskolákba, az egészségügybe, mindabba, ami körülvesz bennünket. Azonban van a válasznak egy második része is, ez pedig az, hogy közösen nem tudtuk megoldani a következő problémát. Hogyha van együttműködés, hogyha van javulás, hogyha van térségi együttműködés, és ha vannak európai ellenőrzési és, haza, és, tagáll, és országos ellenőrzési intézmények, akkor miért nem népszerű ez a támogatás, miért nem látható? Miért van az, hogy a szerbiai felmérésekben az bukkan fel válaszként, hogy Oroszország ruház be az országban, miközben Oroszország valójában egyetlen egy eurót sem ruház be az országban. Sajnos az emberek percepciója nincs összhangban azzal a támogatással, amiről döntenek itt a parlamentben, a tanácsban, a bizottságban, amit megfelelően költünk el, és amit megfelelően menedzselünk. Nem a visszaélés tárgyát képező pénzekről beszélek most, sajnos tudjuk, hogy erre is van példa, tehát más a percepció, mint a valóság. Az én fő aggályom az, hogy miért nem tudjuk vállalni a felelősséget azért, ami a térségünkben történik. Miért van szükség közvetítőkre, legyen szó az LKS-ről, vagy más Európai Uniós partnerekről, akik szeretnék megosztani a tudásukat velünk, akik tényleg szeretnének segíteni nekünk abban, hogy időt takarítsunk meg, és korábban jussunk el oda, ahová el kell jutnunk, mint ahogy az Európai Unió nélkül tennénk. Én mindig is hiszni, hinni fogok az európai eszme értékében és szépségében, és örülnék, hogyha több európai emlékezne velem együtt, velünk együtt az európai eszme lényegére – az európai eszme lényege a békeprojekt. Mi a térségben, mi vagyunk az önök sikertörténete. A térségben nem lenne béke az európai eszme nélkül, úgy, ahogyan azt megálmodták annak idején az alapítóatyák ez az eszme nagyon is élő ebben a térségben, de eközben azt látom, hogy a tagállamokban nem igazán élő, nem igazán él ez az eszme. Kapcsolat látok, kapcsolatot látok e között, és a között, hogy a finanszírozást hogyan lehet a legjobban elkölteni, hogyan lehet a legnagyobb hatást elérni, és hogy önök, Európai Uniós képviselők és mi a magunk részén, akik magunk, magunk részéről szintén azon dolgozunk, hogy egyszer majd EU-s képviselők lehessünk. Remélem, hogy elmondhatjuk majd egyszer, hogy ez az egész azért valósulhatott meg, mert önök adófizetői pénzeket fektettek be a mi térségünkben. De ez az egész nem a pénzről szól. Ezt szerettem volna üzenetként megfogalmazni, abban a reményben, hogy az a sok jó, amit Európa a térségben tett, az valóban megtérüljön, nekünk kell bebizonyítanunk, hogy megéri pénzt befektetni a térségbe, megéri hinni bennünk, és megéri befektetni a közös jövőnkbe, bármikor is jöjjön el ez a közös jövő, de el fog jönni. Köszönöm. Vielen Dank. Ich möchte, ich habe noch eine Wort. Köszönöm. Köszönöm szépen. Még egy utolsó felszólalónk van, és utána szeretnék a főtitkárság képviselőjének továbbadni a szót, és ugye, mivel hogy sztrájkolnak a tolmácsaink, ezért a fegyvereiket fél hétkor le fogják tenni, úgymond, és ezért kérdezném, hogy ki az, aki értőnök közül angolul, a, most a balkáni országok képviselői közül ki az, aki nem ért angolul, mindenki ért angolul, akkor pedig folytassuk majd angolul, és akkor most először is Bukics úrnak szeretném megadni a szót Montenegróból. Parancsoljon. You can still speak in your language, but after... Még beszélhet anyanyelvén, de 18.30-kor angolul folytatjuk. Zahvaljujem se na datoj riječi. Köszönöm szépen. Azt hiszem, nem kell külön bemutatnom a hazámat, de biztosan egyetértenek, amikor azt mondom, és biztos csatlakoznak a mondandómhoz a szomszédaink is, amikor azt mondom, hogy Montenegrónak azért vannak különleges jellemzői ebben a nyugat-balkáni térségben. Jel- rendelkeztünk ezekkel a különleges jellemzőkkel akkor is, amikor Jugoszlávia tagjai részei voltunk. Területileg és a lakosság számot tekintve is mi vagyunk a legkisebb nyugat-balkáni ország. Körülbelül 620 ezren élnek Montenegróban a legutóbbi felmérések szerint, de lehet, hogy 600 ezer alá is esett ez a szám a migrációs folyamatok miatt. És ez a tény némileg egyfajta handicap, egyfajta hátrány az Európai Uniós integrációs folyamatunkban. Egy évvel ezelőtt a NATO tagjaivá váltunk, voltak, egy számos csatlakozási fejezetet megnyitottunk, néhányat le is zártunk. Mi, mi vagyunk azok, akik legelőször láttak neki a 23-as és 24 eh, es fejezet megnyitásának, ezek ugye a legnehezebbek közé tartoznak. És a jellemzői, Montenegró jellemzői mellett, amelyekről már beszéltem, beszélni kell a határokról, a határok menti együttműködésről is. Egyetlen egy szomszédunk EU-s tagcsupán, Horvátország, és persze Olaszország, amelytől azért mégiscsak elválaszt bennünket az Adriai tenger, még akkor is, hogyha a tengeri határ valamilyen módon mégis összeköt bennünket, és ez is hátrány, tehát csak az egyik szomszédunk EU-s tag. Ezért is nehéz a határokon átnyúló együttműködés EU-s tagállamokkal, mert ez ebben ez csak úgy valósult meg, ha átugorjuk a közvetlen szomszédainkat, és hát nyilván ennek is van hátránya. Mi mit tapasztalunk Montenegróban? Azt tapasztaljuk, hogy egyfajta láthatatlan kéz némileg lassít minket az EU felé vezető utunkon. Ami azokat az alapokat illeti, azokat a finanszírozási lehetőségeket, amelyekről ma beszélünk, sikerült ezeket valamennyire kihasználnunk, illetve igyekeztünk kihasználni, hogy mennyire leszünk sikeresek, azt majd látni fogjuk. A végső cél persze az, hogy EU-s tagállammá váljunk. Minden esetre ugyanazokat a feltételeket szabni az összes nyugat-balkáni ország számára, ez nem fair, nem igazságos, és úgy gondolom, hogy hibás is, hibás, pontosan azért, mert ezek az országok nagyon konkrét, specifikus jelleg, jellemzőkkel rendel, rendelkeznek. Például Szerbia. Szerbia tízszer akkora, mint Montenegro. Ezért az összehasonlítás nem állja meg a helyét. Macedóniával összehasonlítani minket, vagy a szomszédos Boszniával, ez sem helytálló, mert a méret itt is nagyon eltérő. Részt veszünk már bizonyos EU-s szervek működésében, és Montenegro az egyetlen a térségben egyébként, amely az összes dinamikusan megfogalmazott követelménynek eleget tett, ami az energetikai előírásokat illeti, például a földgázra gondolok. Vannak nyilván bizonyos feltételek, amelyeknek még meg kell felelnünk, ide tartozik a híres hírhet 23-as és 24-es fejezet, de azt gondolom, hogy ezek dinamikusan változó dolgok, bírósági eljárásokról van szó, és a híres hírhet korrupcióról, a szervezet bűnözésről. Ezek folyamatosan változó tényezők, ezért nagyon nehéz a megfelelést is mérni. Azzal szeretném befejezni a mondandómat, hogy ezek a támogatások, ezek az alapok nagyon fontosak. Vannak olyan fejezetek, amelyeket nagyon nehéz lesz lezárnunk, például a kereskedelmi mérleg mindenhol deficitet mutat a Nyugat-Balkánon, ez egy balkáni adottság, egy térségbeli adottság és azt hiszem mindannyian már eh, túl is léptük a Maastrichti követelményekben meghatározott 60%-os eladósodottsági szintet is. Egy különleges jellemzője Montenegrónak továbbá az is, hogy már most az eurót használja valutaként. Hogyha valakinek nincs saját valutája, és nekünk nincs, hogyha a gyakorlatban az embernek nincs hadereje, akkor egészen más helyzetben van. De még egyszer mondanám, hogy nagyon nagy mértékben függünk más külső tényezőktől is, és sokban függünk az Európai Unió legerősebb pénzügyileg és haderejében is legerősebb országaitól. Azt az üzenetet szeretném megfogalmazni, hogy amennyire lehet, kérem ezt a szakbizottságot, hogy, illetve az Európai Parlamentet, hogy igenis tegyen különbséget a nyugat-balkáni országok között, mert nem vagyunk egyformák. De persze mindannyian szeretnék Európa részévé válni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és még egyszer nagyon-nagyon segítene, hogyha önök egymás között szorosabban kooperálnának, és még jobb kooperációs készséget mutatnának, hiszen az számunkra is azt az érzetet kelteni, hogy ez a belépés ez szintén egy ilyen sikermodellé fog válni, hiszen az Európai Uniót is egy sikeres modellé kell, hogy tegyük, és ez a, az önök belépése is Eh, tehát ezt előre megmondom, hogy az EU nem tudja megoldani az önök problémáját, ez nem fog így működni. Nova, Nova asszonynak szeretném megadni a szót. Eh, a projektek, a láthatóság és eh, egyéb területeken. Köszönöm. Okay, good afternoon, uh, Mrs. Gressler. Köszönöm szépen, jó napot kívánok, Greszte asszony, tisztelt európai parlamenti képviselők, illetve a térség képi, parlamentjeinek képviselői, az IPA kedvezményezett országok parlamenti képviselői arra kértek benne, bennünket, hogy ma az IPA alapok láthatóságáról beszéljünk, az előcsatlakozási alapokról együttműködésről a tagállamokkal, és nagyon sok mindent hallottunk a Nyugat-Balkán térségben az együttműködésről, az országok között is, csak annyi, hogy világosan megfogalmazzuk, hogy kétfajta program működik. Az egyik az IPA önmagában, tehát az országok között, a tagjelölt országok között, a másik pedig egyéb a kedvezményezett, illetve a tag, egy tagállam közötti együttműködés. Ezek a programok a regionális főigazgatóság alá tartoznak, tehát ez a felelős főigazgatóság. Engem arra kértek, hogy a láthatóságról és a hatékonyságról beszéljek, illetve a törökországi együttműködésre is vonatkozott egy kérdés. Hadd kezdjem azzal, hogy egy kicsit keretek közé helyezném ezt a határokon átnyúló együttműködést, és csak emlékeztetnék a programok fő célkitűzésére. A programok hozzájárulnak az EU bővítéséhez is, a bővítéspolitikához is, de az európai területi együttműködés célkitűzésének megvalósításához is, amely az EU kohéziós politikájának része. Tehát egy belső EU-s politika, látható itt, illetve a csatlakozási folyamat, a bővítési politika. Láthatóak a dián azok a területek, amelyeket lefed a tíz határokon átnyúló együttműködési program. Látható, hogy tényleg NAC 3-as szinten vagyunk, tehát a határmenti kis régiók szintjén és ez lehetővé teszi a központosítást, tehát hogy lényeg a tényleg a határok menti területekre összpontosítsuk, és a finanszírozást maximálisan kihasználjuk. A következő dián látszik a programok listája, és a konkrét finanszírozás. Azt fontos tudni, hogy a kohéziós finanszírozásból és az IPA-ból származnak a, ezek a pénzösszegek 50-50 százalékos -50 arányban látható, hogy már most jelentősebb összegek vannak, mint a csak IPA országok együttműködésére vonatkozó összegek. Ami a hatékonyságot illeti, azt hiszem, több tényező van beágyazva ezekbe a programokba, amelyek garantálják a programok sikerét. Az egyik ilyen jellemző tényező az irányítás, illetve az együttműködés létrejöttének a feltételei tulajdonképpen egy határokon átnyúló projekt kivitelezéséhez legalább két országra van szükség a határ mindkét oldaláról, tehát egy tagállam, illetve egy EU-n kívüli állam kell, hogy együttműködjön egy projekt végrehajtásában közösen. És a kettő közül az egyik olyan projektpartner, amely a vezető partner szerepét vállalja, és ezzel jár, ezzel jár a felelősség a projekt egészéért. Ez lehet egy tagállam, vagy pedig a másik állam. Ezáltal lehetővé válik az, hogy a helyi feleket, önkormányzatokat, civil társadalmat bevonják a munkába, és mindenki együttműködjön az Európai Uniós tagállam civil társadalmával, helyi szereplőivel, méghozzá mind a két fél egyenlő szinten és mindenkire az Európai Uniós szabályok vonatkozzanak a projekt belüli együttműködésben. Még egy jellemző, ami a hatékonyságot befolyásolja, az az úgynevezett teljesítményi keret. Ez is gyakorlatilag a kohéziós politikai rendeletben szerepel, a CPR rendeletben, amely vonatkozik ezekre a programokra is, tehát ezekre a határokon átnyúló e, programokra is, és ez garantálja azt, hogy a program kezdetén már megvannak az output és eredmény mutatók, nagyon világosak a célkitűzések arra vonatkozóan, hogy mit kell elérni a program végéig. Pénzügyi és fizikai célkitűzésekről van szó. A teljesítményt pedig kétszer is ellenőrzik. Egyszer a végrehajtási időszak közepén, 2019-ben, tehát ez a feladat majd jövőre történik, megnézzük a mérföldkövekhez képest, hol tartanak ezek a programok, a mutatókat vizsgálva, és utána 2023-ban ismét megnézzük, hogy hogyan teljesítettek ezek a programok, hogyan haladtak előre, mit értek el, mit teljesítettek azokból a célkitűzésekből, amelyeket az elején kitűztek. És szankciókra is lehetőség van, amelyeket lehet alkalmazni az esetleg nem jól végrehajtott programok esetében. Persze senki nem kívánja, hogy elveszítsék az érintett felek a pénzeket, hogy pénzügyi korrekció legyen, a kifizetések felfüggesztése vagy visszafizettetés, de ezekre a szankciókra lehetőség van. Szeretnék idézni az IPA 2 félidős értékeléséből, Ez a programok értékéről szól, ez az idézet itt a dián, és azt hiszem, hogy senki nem mondhatja, a, senki nem tagadhatja itt a teremben, hogy a határokon átnyúló együttműködésnek egyedülálló értéke van, senki más nem finanszírozza ezeket a projekteket, ezeket a programokat. Most hadd térjek rá a láthatósági kérdésekre. Szeretnék emlékeztetni mindenkit arra, hogy ezeket a programokat, ezekre a programokra a megosztott kezelés vonatkozik, tehát mindkét fél felelős a végrehajtásért, a tagállam, a végrehajtói szervei, illetve a bizottság. A programot végrehajtó hatóságok feladatai is szerepelnek a vonatkozó rendeletben, mindenkinek kell, hogy legyen kommunikációs stratégiája és terve, fel kell állítani egy webportált a projekthez, és a támogatott műveleteket fel kell sorolni. A következő ilyen egy példát láthatnak az egyik programra, azt hiszem, ez Görögország és Macedónia közötti programról szól, ez a, egy holnap kezdő web, webhely kezdő oldala, ahol az információk találhatók. Ez egy másik láthatósági példa az Európai Együttműködés napja. Ezt egy Interact program dolgozta ki, ennek a programnak az a célja, hogy a többi program működését segítse. Az Európai Együttműködés napja szeptember 21-e szerte Európában, de a bővítés országaiban is, a tagjelölt országokban is több esemény következik be, és ezek az Európai Uniós, illetve az EU kívüli állampolgárokat támogatják, tájékoztatják arról, hogy mi zajlik ezen programoknak a keretében. Én tényleg azt tanácsolom, hogy mindenki látogasson el ezekre az eseményekre. Nagyon színesek, érdekesek, vidámak. Talán, hogyha van időnk, akkor ezt a videót meg is nézhetjük, ami a 2017-es Európai Együttműködési Napról készült, és az együttműködési programokban egyébként fel is használták. Most pedig jobban áttérek a bizottság oldalára, tehát hogy mit tesz a bizottság, hogy ezen programok láthatóságát erősítse. Lehet, hogy hallottak már a régiók és városok európai hetéről, ez talán a regionális politika legnagyobb volumenű eseménye, 6000 résztvevő, workshopok, szemináriumok, és minden alkalommal az IPA CBC programokról van egy szeminárium, amely a programok sikerét bemutatja, illetve a jövőbeli rendelkezésekről mesél, és lehet, hogy tudják, hogy az új kohéziós politikára vonatkozó intézkedéseket is már közzétettük. A magyar kabin tájékoztatja a hallgatóságot, hogy a tolmácsok tiltakozása az oldalon bevezetett tisztességtelen munkakörülmények miatt azt jelenti, hogy a mai napon túllépést nem biztosítunk, és itt a tolmácsolás befejeződik. Köszönjük a megértésüket. Or not only visibility, but also performance or effectiveness is the so-called open data portal. Uh, we have developed uh, a, a portal which is open for, for the public, for journalists, where you can see in very detailed forms